Kedves kollégák, nagyon sok minden van a napi renden, és ezért azt kérem mindenkitől, hogy foglaljanak helyet, akik itt vannak. Ismételten a weben is látható a mai ülésünk, ezt ne feledjék el, amikor felszólalnak. Első napirendi pont, elfogadása napirendnek. Van-e valamilyen kívánság változtatás szempontjából? Két napirendi pontot meg fogunk cserélni. Készüljenek fel arra, hogy tehát két napirendi pontot meg fogunk majd cserélni. Hogyha nincsen semmilyen megjegyzés a napirendel kapcsolatban, akkor a második napirendi pont következik, a megjegyzéseim, két-három rövid pont. Ahogy tudják, volt egy informális miniszteri találkozónk a kohéziós politika foglalkozó miniszterek találkoztak november 22-23-án Liesben. Ott voltam én is, Lambert van Nistelrooy is ott volt Liesben velem, és a fő kérdések a politika jövőjét illetették, főként a EU 2020-as stratégiáját illetően, illetve a politikák reformját illetően, úgy, hogy az benne van a kohéziós politikáról szóló jelentésben, és, és a feltételekre is nagy figyelmet szenteltünk a kohéziós politikák kapcsán. A két felszólalásomat már körbeadtam önöknek, és elküldtem önöknek az ülés után azonnal a konklúziókat is. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon jól tükrözik az előttünk álló kihívásokat. És hogy szerintem érdemes elolvasni azon, akik eddig ezt nem tették meg a másik információs pontom, az a koordinátorok üléséhez kötődik, amely Strasbourgban volt november 24-én. Ez a nagyon fontos ülés volt, mert arról döntöttünk, hogy pluszpontokat adunk politikai csoportoknak, frakcióknak, és a koordinátorok arról döntöttek, hogy a regi minden tagjának két plusz pontot adnak, és azt is, arról is szeretném önöket tájékoztatni, hogy az EPP és a szocialisták támogatták ezt, az ALDE ellenezte ezt a javaslatot. A GUE és a zöldek esetében a zöldek fenntartásokat fejezték ki, és elmondták azt, hogy úgy látják, úgy tekintik ezt, mint a Deont szabályok megváltoztatását. Mi még nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A többség úgy gondolta, hogy ez nem így volt. Volt még egy találkozunk november 30-án, ahol Lambert van Nistelrooy vetett fel egy kérdést, azt illetően, hogy hogyan hozzuk meg a döntéseinket a 50 szabály, 50-es szabályt illetően ezt is tisztáztuk, szerintem ezzel kapcsolatban már nincsen semmilyen fajta kétség, és ez benne van a ülésünkről szóló jegyzőkönyvben is. Ezen kívül beszéltünk a vélemények, jelentések elosztásáról is, főként a közös mezőgazdasági politika reformját, illetően a KAP 2020 irányába. Ezt a véleményt az EPP kapta meg. Ezen kívül beszéltünk röviden arról is, hogy mi áll előttünk a 2013 utáni jogalkotási csomagban, és hány biztos urat két specifikus kérdéssel kapcsolatban kérdezzük. Az első az az, hogy lesznek-e külön rendelkezések az EDF, illetve a kohéziós alapokkal kapcsolatban, és azt is kérdezzük a biztos úrtól ma, hogy szükség van-e arra, hogy egy közös stratégiai keretet fogadjon el a tanács és a parlament. A következő pontunk a napirenden az egy megállapodás volt a kozentokat, illetően, mi lesz egy találkozónk a nemzeti parlamentekkel a következő évben, megállapodtunk abban, hogy ezt az ülést a regi szakbizottság tartja majd meg. A koordinátorokra várunk, hogy döntsenek erről, illetve arról, hogy mikor is lesz ez az ülés konkrétan. Abban is megállapodtunk, hogy lesz három mini meghallgatásunk jövőre. Az egyik a nemek közötti esélyegyenlőségről szól a kohéziós politikán belül, a másik a regionális politikáról az Európai Unión kívül, a harmadik pedig arról szól, hogy hogyan lehet eh, együttműködni a külső határoknál, a szomszédos országok esetében milyen pénzügyi eszközök vannak itt, tehát ez egy meghallgatás lenne általánosságban a szomszédsági politikával kapcsolatban, főként a tagjelölt országok esetében és a kohéziós politika szerepéről szól ez a meghallgatás. Tehát ezek a mini meghallgatások jövőre lesznek amint megkapjuk a rendelkezésre álló időt. Ezen kívül beszéltünk még a külső tanulmányokról is 2011-ben, és megállapodtunk arról, hogy kérünk egy tanulmányt a keret megállapodáson belül a makroekonomiai szankciókat illetően, és hogy jobban megértsük ennek a jogi hátterét és következményeit. Hát erről beszéltünk, és ebben állapodtunk meg az ülések során. Ennyi lett volna bejelenteni valom, hogyha nincsen semmi megjegyzés, akkor következhet is Hán biztos úr, üdvözlöm biztos urat, és öntől szeretnénk hallani, hiszen ön is javasolta, mint az ötödik kohéziós jelentés kapcsán, mint pedig a, Danu, a Duna stratégia kapcsán szeretnénk önnel beszélni. Kérem, hogy majd később a kérdéseiket a kollégák nagyon röviden tegyék fel, hogy meg tudjuk hallgatni majd a biztos a Duna stratégiáról is. Meg is adom a szót Hán biztos úrnak. Vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek. Alkalmunk nyílt arra, hogy közvetlenül a bizottsági döntéshozatal után a kohéziós politikát illetően, és főként uh, itt most majd a következtetésekről fog beszélni, amelyeket uh, meghoztunk. Nagyon fontos, hogy uh, Lássuk, hogy mi történt az elmúlt héten ezekben a kérdésekben. Danuta Hübna már beszélt az informális miniszteri tanácsról, ahol a kohéziós jelentést vitattuk meg, illetve ennek következtetéseit. Időközben lehetőségem nyílt arra is, hogy a Kokobu szakbizottságban hosszasan beszéljek a 2009-es mentesítésről, meghallgatták itt a véleményemet, természetesen mindig megkérdezték azt is, hogy mi lesz majd a jövőben, mert mondhatjuk, hogy jók a fejlemények a pénzügyi ellenőrzés kapcsán, és itt szeretném megköszönni Hübner asszony korábbi biztosi munkálkodását, de fontos szerepet játszottak a szolgálatok is, illetve a régiók is, akik nagyon nagy szerepet vállaltak ennek során. De ahogy mondtam, nincs csak arra, hogy elégedetten hátradőljünk, és arra gondoljunk, hogy most már minden tökéletesen működik. Nem lehet azt mondani, hogy ez most már standard. Remélem, hogy 2009 2010-ben is ilyen szempontból folytatódni fog. Tény az, és ezt szeretném hangsúlyozni itt önök körében is, és szeretném, hogy ezt továbbadnák majd, hogy 2009-ben tekintve azt a mintát, amit a számövőszék vett, itt nem volt semmilyen nagy gond. 15 országot ellenőriztek, 180 projektet, és két ország volt ezek közül, amelyek ismertek azért, hogy mindig is problémáik vannak az auditnál, és itt megfelelő intézkedéseket tettünk, főként a kockázat monitorozás kapcsán, és a hatások már megmutatkoznak. Ebben az összefüggésben fontosnak tartom elmondani önöknek azt, hogy az eszköz, amelyet a parlament elfogadott, és amely benne van a jogszabályokban is, az a lehetőség, hogy a kifizetéseket meg lehessen szakítani, ez az esetünkben a DJ régióban, a régió főigazgatóságban már felhasználásra került. Ez azt jelenti, hogy ez az eszköz bevált, vagyis az első intézkedésünk az az, hogy megszakítjuk a kifizetéseket, és utána pedig, hogyha ez nem vezet kielégítő eredményhez, akkor felmerül az a lehetőség is, hogy, hogy igényt intézzünk a bizottság irányába, hogy az Európai Bizottság függesse fel a kifizetéseket. Az előző évben Hét ilyen felfüggesztés történt, ez idáig, máig 43 megszakítás volt, és elközül 16 még mindig érvényben van, és az általános időtartama a kifizetések megszakításának három hónap, és ez idáig nem került még sor arra, hogy felfüggesztést rendeljünk el. Szerintem ez már jele annak, hogy ez az eszköz most már tényleg hatásos lett. Úgy vélem, hogy pontosan ezért van arra szükség, hogy az Európai Parlament a következő programozási periódusban sokkal erősebben koncentráljon a hatékonyságra, az eredményorientáltságra a politikák tekintetében. Az EU 2020-as stratégiája lehet az alap itt, és úgy vélem, hogy pontosan az EU 2020-as stratégiája az, amely bizonyítja azt, hogy regionális politikára van szükség olyanra, amely az összes régiót átfogja. Természetesen a regionális politikának még mindig az a feladata, hogy a különbözőségeket csökkentse a régiók jóléte gazdasági teljesítmények között, de a második célja az az, hogy az európai projektet olyan projektekkel támogatsa, amelyek megfelelnek az EU 2020-as stratégiájának. Mert hölgyeim és uraim, hogyan lehetne a szegénységet leküzdeni, hogyha azt nem tesszük meg minden régióban? Hogyan lehetne az egyetemet végzettek szintjét növelni, hogyha ezt nem tesszük meg minden régióban? Hogyan lehetne a foglalkoztatottságot növelni, hogyha ezt nem tesszük meg minden régióban? Hogyan lehet eh, a megújuló energiaforrások arányát növelni, hogyha nem úgy tesszük ezt, hogy minden régióban ez már amellett szó, hogy a kutatási kvótát minden régióban emelni kell, hogy a 3%-os összeurópai kvótát elérhessük. Tehát ez egy sikeres politika lehet, de csak akkor, akkor lehet megvalósítani ezt a stratégiát, hogyha ez a régiókban történik, és pontosan ez az a regionális politika, amely képes erre. Úgy vélem, hogy ezt nem vették annyira figyelemben, hogy már most is meg kell kezdenünk az EU 2020-as stratégiájának végrehajtását, főként a költségvetési szempontból, mert különben felmerül a kérdés, hogy mikor tudjuk az EU 2020-as stratégiát végrehajtani. Mert hogyha 2014-ig várunk, akkor sok időt elvesztegetünk, és volt egy szimulációs számítás, amelyet Lewandowski kollégám végzett el, és azt vizsgálta, hogy a felhasznált regionális eszközök azok már ma is nagy részt megfelelnek az EU 2020-as stratégia eszközeinek, célkötőzéseinek. Ezt meg kell vizsgálnunk, mert a folyóperiódusban még három évünk van, amelyet kihasználhatnánk, és így a megfelelő intézkedéseket elkezdhetnénk. Liesben, ezt nyíltan elmondom, Liesben volt egy kritikus vita a feltételeket illetően. Valószínűleg ez nem zárja azt ki, hogy gyakran a feltétel szót rosszul használják, de úgy gondolom, hogy ebben a körben megalapodhatunk abban, hogy a célkitűzés az lehet, hogy egy periódus elején a megállapodások által, a feltételekről szóló megalapodások által kell elérnünk azt, hogy projekteket meg lehessen valósítani az egyes régiókban, méghozzá gyorsabban és fenntarthatóbban és sikeresebben. Úgy gondolom, hogy mindannyian itt a teremben tudjuk, tudunk olyan gyakorlati példákat, amelyek arról szólnak, hogy milyen késedelmek voltak a projektek végrehajtásánál, és itt többnyire nem is a pénz miatt történt ez, hanem kapacitás problémák miatt, nem volt megfelelő tudás, tapasztalat, vagy nem volt elérhető a megfelelő jogi háttér, vagy nem hajtották végre, vagy nem hatékonyan hajtották végre az európai rendelkezéseket a nemzeti eh, jogban. Tehát eh, számos területen vannak ilyen eh, tényezők, és úgy gondolom, hogy helyesen amellett érveltünk, hogy legyen egyfajta megállapodás a különböző miniszterek között, hogy ez nekik is segít a mindennapi munkájukban, hogyha vannak megfelelő megállapodások, amelyeket teljesítenek, és akkor itt sokkal gyorsabban végre lehet hajtani a dolgokat. Volt arról is vita, hogy mi a helyzet a teljesítményhez kapcsolt tartalékról. Itt eh, egy váratlan reakció is érkezett, hogyha ezt nem európai szinten különítjük el, hanem nemzeti szinten, ez azt jelenteni, hogy lenne egy államok, államon belüli díjazás, de mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy európai szinten kellene megtartani azt, hogy a költségvetés 2%-át, és ezt az összeget egy középtávú értékelés során újra el kell azon régióknak, amelyek a megállapodás értelmében innovációs és partnerségi szerződéseket kötöttek, és az ebben megkötött feltételeken túl mutattak, tehát több eredményt értek el. Úgy gondolom, hogy mindig fontos azt látni, hogy a teljesítmény alapú tartalék egy olyan dolog, amely minden régió ország számára elérhető, amelyek az európai célokat teljesítik, vagy ezen felül teljesítenik. Azonban ez nem így van teljesen, mert itt olyan közös célkötésekről van szó, amelyek egy átlagos értéket mutatnak, és hogyha ezt, az ért, ezt a célt el tudjuk érni, akkor ehhez szükséges az, hogy minden régió részt vegyen ebben. Mert hogyha figyelembe vesszük a megülő energiaforrásokat. Például már most is vannak olyan régiók Európában, amelyek a 20%-ot már teljesítették, tehát nem lenne eh, az helyes, hogyha ők hátradőlnének, és azt mondanák, nálunk már megvan a 20%, nekik kell most már a többi régiónak valamit tenniük, viszont ezeknek a régióknak is továbbra is jól kell teljesíteniük, tehát számukra egy magasabb célt kell kitűzni, például 40%-ot, és a középtávú értékelésnél csak időről az, hogyha 45%-ot értek el, és nem 40%-ot, akkor egy ilyenfajta régió ö, szóba jöhet az ilyen tartalék esetében. Vannak olyan régiók, ahol 0%, 0 jelenleg a teljesítés, tehát eh, itt nekik 10%-ot kellene teljesítenünk, ez fele az e- európai célnak, de ennek a régió számára ez egy ambiciózus eh, cél, és hogyha 12%-ot elért ez a régió, akkor így már eh, kaphat a teljesítmény alapú tartalékból ez a régió is. Azonban erről még nagyon sokat kell majd még tárgyalnunk. Mielőtt még rátérnék a az időbeli tervekre. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a költségvetés kérdéséről. Pontosan itt önök körében, itt a parlamentben az volt a benyomásom, hogy a közös sikereink alapján az elmúlt hónapokban, és ezt láthattuk a kohéziós jelentésben, a kötjötési időközi jelentésben, tehát azt láthatjuk, hogy a regionális politika most már másokat is meggyőzött um, a parlamentben és a bizottságban, tehát az az elképzelés most már, hogy költségvetés szempontjából mindent tisztáztunk, azonban ez még nem teljesen így van, mert először is felmerül az a kérdés, hogy hogyan fog kinézni a teljes költségvetés, itt még számos vita lesz, és hogyan lehet majd a teljes költségvetés körében a regionális politikai részt növelni. Attól intem önöket, hogy itt hátradőljenek, és azt gondolják, hogy itt már minden rendben van, minden elmúlt. Azonban az a helyzet, hogy ez a kérdés ismételten úgymond kikerült a hűtőszekrényből, és elkezdett felolvadni. Tehát mindenkit megkérek arra, hogy maradjanak éberek, és továbbra is gondoskodjanak arról, hogy biztosan lehessen azt, hogy a jövőben abszolút értékekben is megfelelő költségvetést kapjunk, amely megfelel a jelenleginek a nagyságrendjének, mert akkor a különböző projekteket, amelyeket közösen nyomon követünk, akkor ezeket megfelelően tudjuk kezelni. Szeretném megköszönni e, a parlamenti kollégáknak, akik számos jelentést írtak a politikán különböző aspektusairól, és itt e, megfelelő módon érzékenyét teszik erre a témára a kollégákat. Még egy pont a költségvetés kapcsán. A pénzügyi periódus hosszáról is so- sokat beszélnek, van ahol azt mondják, hogy legyen öt év, valahol mást mondanak, de természetesen érthető, hogy a regionális politika egy több éves periódusi tervez, általában 7 évre van szükségünk. Mi úgy gondoljuk, legalábbis én így gondolom, lenne a megfelelő, ahogy eddig is volt, a Barózó javaslat 5 plusz 5, de úgy gondolom, hogy a csak 5 év az a regionális politika szempontjából nagyon nehéz vállalkozás lenne, mert nem tudnánk megfelelően az úgynevezett roll-out fázisba kerülni a politikáink kapcsán. A konzultációs folyamat, amelyre januárra, februárba kerül sor a kohéziós alapok kapcsán, itt számos hozzászólást fogunk feldolgozni, és egy új jelentést fogunk kiadni, amely alapját képezi a munkánknak akkor, amikor előkészítjük a különböző rendeleteket az év közepén. Ugyanakkor fogunk foglalkozni majd a jövőbeli pénzügyi periódussal is, tehát a két dolog valahogy összefügg, és az év vége fele majd szeretnénk tisztelt elnök asszony beterjeszteni egy keretet, amely a különböző alapok, a halászati, mezőgazdasági, illetve struktúrális alapokat illeti, és ebben felvázoljuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy jobb eredményt lehessen elérni. Tehát itt állunk most, Ezekre szerettem volna felhívni a figyelmüket, már az elmúlt időszakban is voltak lehetőségek arra itt a parlamentben, hogy különböző aspektusokról beszéljünk. Természetesen minden kérdés esetében állok rendelkezésükre. Amit most elmondtam, az igazából egyfajta összefoglalása a vitáknak. Egy hónappal ezelőtt már megvolt a vita a döntéshozatallal kapcsolatban és most már a politikai viták következik. Köszönöm, biztos úr, és most pedig akkor Lambert van Nisztorojnak, majd pedig Konstanz Krellnek adom meg a szót. Kérem a kollégákat, hogy a lehető legrövidebb idő alatt próbálják megfogalmazni, amit mondani akarok. Ik aan drie, drie puntjes waar ik graag eh, een, antwoord op. Köszönöm szépen tisztelt elnök asszony. Az első kérdésem az az lenne, hogy a biztos úr tudná felvilágosítást adni arról, azokról a rendeletekről, amelyek már várhatóak. Egyértelmű, hogy lesz egy általános rendelet, azt várjuk, hogy lesz még egy külön rendelet is a kohéziós alapokról, illetve az európai regionális alapokról, az európai fejlesztési regionális alapokról. Ez nagyon fontos a mi munkánk számára a jövő évben, hiszen nekünk is jogalkotási munkát kell végeznünk, és és most másképpen fogják-e kezelni ezt a kérdést, tehát nem lesz három külön rendelet. Tehát szeretném azt tudni, hogy mennyire lesz ez fontos majd a mi parlamenti munkánk számára, és Második pontként pedig azt szeretném hangsúlyozni, hogyha átolvasom ezt az összefordulót a 18. oldalon, akkor nagyon is hangsúlyozzák a, ne, a tagállamokat, a nemzetállamokat, eh, arról is beszélnek, hogy hogyan lehet a vállalásokat erősíteni a tagállamok, illetve az EU között, illetve hogy hogyan lehetne bevonni a városokat, a régiókat ebbe, viszont ez nem teljesen egyértelmű számomra. Ebben a keretben beszélhetünk a Territorial Pactről, tehát a területi paktumról, de ezt nem csak a kohéziós potikán lehet erről beszélni, hanem a kiemelt kezdeményezéseknél, a flagship kezdeményezéseknél is lehet erről beszélni az Európai Bizottság részéről. Tehát egyfajta kötelezettségvállalásra van szükség a tagállamok részéről is, a tagállam részéről is, hogy hogyan fogja már az első pillanattól kezdve ezt a multi-governance, multi-level governance-t elérni. Um, már szeretnék előre eh, megkötni ezt a eh, Territorial Pact-et. Beszélt arra, hogy mekkora legyen a pénzügyi eh, terv hossza. Az 5 plusz 5 esetében nem biztos, hogy annyira rossz ez az 5 plusz 5, az a speciális pozíció lehetne a mi politikánk számára. Hogyha innovatív projektekről beszélünk, akkor máshova kell helyezni a hangsúlyt, de hogyha például a kutatások struktúrájáról van szó, akkor nem lehet állandóan változtatgatni, mert ezek hosszú távú projektek a múlt, múltkor nagyon sokat dicsértem önt, de most kevés időm volt, de ezért továbbra is nagyon dicsértes, amit csinál. Vielen Dank, äh, Danuta. Äh, ich kann mich an das anschließen, was Lambert gesagt hat. Ähm, ich will mit der Länge... Köszönöm, nagyjából el tudom mondani azt, amit äh, az előttem szóló mondott. És jó lenne ezt a vitát vinni egyszer, hiszen alapvetően itt eh, arról van szó, hogy arról volt szó, hogy a parlamenti ciklust összhangba hozzuk a költségvetési ciklussal. Ugye ez volt az alapvető gondolat, Öt év, ezért merült fel ez az öt év, eh, és ehhez képest van eh, például a kohézióban egy hosszabb szakasz, hosszabb kifutása az ottani tervezésnek. Tehát érdekes kérdés az, hogy a programok egy része 5 évig fut, a másik pedig hosszabb ideig. Éppen ezért erre azért oda kell figyelni, amikor a feltételeket meghatározzuk. Hallottunk egy olyan plegykát is, hogy a, rendelet, egy, a bizottság egy olyan rendeletet készít elő, amelyik egyesíti a két alapot, és én azt gondolom, hogy ez eh, nehezen fog átmenni eh, a parlamenten, mi nem is támogatnánk ilyen gondolatot. Eh, talán erről is beszélhetne biztos úr. A másik dolog, ami érdekelne, az a conditionality kérdése. Azt gondolom, hogy az ösztönzőket, amiről itt szó volt, azt mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. Engem az érdekelne, hogy a tagállamokkal milyen módon tárgyalnak, prioritásokat fognak-e megfogalmazni, és milyen prioritások alapján lesznek meg a e, tagállami e, programok. És e, ehhez a regionális partnerek hogyan tudnak hozzá szólni. Tehát ez, erről szeretnénk hallani valamit. Köszönöm, most pedig Antonescu asszony. Pentru, pentru prezentare am citit cu mare atenție documentul. Köszönöm, szeretném megköszönni a biztos eh, úrnak eh, a bevezető eh, szavait. Olvastam a szóban forgó dokumentumot, és néhány kérdés merül fel bennem. Ha már a conditionality van szó, és a ehhez kapcsolódó intézkedésekről, ugye itt tényleg felmerül a kérdés, hogy az intézkedéseknek mi a haszna, és hogy van-e értelme ezeket eh, folytatni. Láttam a dokumentumban, hogy bizonyos feltétel intézkedések, ilyen conditional measure nem kifejezetten a kohéziós politikára vonatkoznak. Eh, ugyanis egyes ilyen feltételes intézkedések az államadóság mértékéhez kötődnek, vagy az, az államháztartási hiányhoz kötődnek, és ezek indítanának be szankciókat a tagállamok ellen, mégpedig olyan formában, hogy a kohéziós kifizetéseket is érintenék ezek a szankciók. Ez mit jelent? Valójában azt jelenti, hogy a kohéziós politikát és a fejlesztési politikát eszközként használják fel arra, hogy fegyelmezzék a tagállamokat. És én pedig úgy gondolom, hogy ez mindennel szembe megy, amit mi korábban beszéltünk, mert korábban kifejezetten kimondtuk, hogy ilyen lépésre nem kerülhet sor, mert ez ahelyett, hogy segítené a tagállamokat abban, hogy megszerezzék a nekik járó pénzeket, vagy megkapják a nekik járó pénzeket, e, éppen ellenkezőleg e, szankció, szankcióval sújt e, olyan szereplőket, más szereplőket a kormány hibájáért, úgymond. Nem gondolom, hogy a régiókat kellene megbüntetni a kormányok tévedéseiért vagy hibájáért. Egyetértek azzal, hogy eh, a tagállamokat felelősség terheli, hogy a pénzeket megfelelően használják fel és a szabályokat betartsák, de azt gondolom, hogy a pénzügyi eszközöket mindenképpen rendeltetésszerűen kell használnunk. Ami a DAS-t illeti, ezt is említették, és eh, szó volt arról, hogy egy független auditor jegyezze azt. A bizottság azt mondta, hogy eh, befagyasztja a pénzeket, hogyha a pénzek nem jól kerülnek felhasználására. De mi történik a több éves programokkal? Például a Ugye az agrárprogramok az egy dolog, de a kohéziós politikában több éves programok vannak. És ha ott kerülnek befagyasztásra összegek, akkor azok további problémákat okoznak, nem csak további bürokráciát és további jelentési kötelezettséget, hanem kifejezetten túlzott ellenőrzéseket eredményezhetnek akkor, amikor valójában egyszerűsíteni szeretnénk mindent, például egységes audit eljárást szeretnénk bevezetni. Jó lenne, hogyha két különböző politikánk nem kerülne egymással ellentmondásba. És nyilván olyan intézkedésekre van szükség, amelyek koherens módon készítik elő és teszik lehetővé a célok elérését. Nyilván vannak olyan intézkedések, amelyek arra ösztönzik a tagállamokat, és szükség is van ilyenekre, hogy jobban intézzék a pénzügyeiket, és biztos vagyok abban, hogy ezeknek az eszközöknek az értékelése szükséges, különös tekintettel a hosszú távú hatásokra, illetve a hatékonyságra. Mihely is ez az értékelés megvan, akkor megtudhatjuk, hogy van-e valami fajta negatív hatása, esetleg tovagyűrűző hatása ezeknek a, az intézkedéseknek. Én tehát konkrétabb válaszokat, intézkedéseket várnék a biztostól. Nyilvánvaló, hogy a régióknak nagyobb felelősséget kell viselkedniük, viselniük a tetteiket. Utalnék azonban arra, hogy a múltban jobb volt az együttműködés a bizottsággal, és Noha az elvekben egyetértünk, szeretnénk, hogyha többet tudhatnánk a konkrét intézkedésekről. Vielen Dank, äh, vielen Dank, ähm, Herr Hahn, für einige Erklärungen zu einigen Punkten. Köszönöm. A javaslat egyes pontjával kapcsolatban van magyarázat, öt jó néhány olyan kérdés van, amelyet még megoldatlanként írnék le. A központi kérdésem a következő. Minden régió számára szeretnék azt a lehetőséget megtartani, hogy támogatást kapjanak, hogy 2020-ig ezt megtartsák. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni azzal a tényel, hogy egyre kevesebb pénz áll rendelkezésre. Ez már most nyilvánvalóvá vált. Hogyan lehet tehát ezt az egyre kevesebb pénzt összeegyeztetni azzal, hogy a kohéziós politika elsősorban a hátrányos helyzetű régiókra kell, hogy koncentráljon. Ez is világos. Az ötödik kohéziós jelentés javaslatait éppen ezért tovább kell finomítani, hogy ne tegyünk olyan ígéreteket, amelyeket nem tudunk megtartani. A Digi regio hallottak alapján egy fejlesztési megállapodás a nemzeti keret programok keretén belül kötelező érvényű kell, hogy legyen. Ez tehát garantálná azt, hogy a tagállamok ennek az adott területnek abszolút prioritást adnak. partnerségről beszélünk ezekben a megállapodásokban, miközben ők csak egyszerűen megfigyelők lesznek a két teljesen független hatóság között. A partnerség témájában nem láttuk, olvashatunk a részleteket, hogyan kívánja ezt elérni, hogyan kívánja ezt biztosítani. nagyon jó eszköz lehetne ez az Európai Unió számára arra, hogy elszámoltassa, felelősségre vonja a tagállamokat, hogy a regionális politikájuk tekintetében mit tesznek. Nem szabad teljesen félreállítani a jó régiókat, ezért bizonyára kritika ér majd bennünket. Erről jó lenne, hogyha beszélne egy pár szót. Vlaszak úr. Köszönöm a szót elnök asszony. Az előttem szólókhoz hadd csatlakozzak, és hangsúlyozok még egy fontos dolgot, az együtt döntés fontosságát. Együtt kell meghozni ezeket a fontos döntéseket, és a módban elkövetett hibákat valahogy ki kell javítani. Az, e, ezeket azonosítani kell, meg kell találni az elkövetett hibákat, ezekre fény kell, hogy derüljön, hogy ki javíthassuk őket. Yeah, Can but we don't have German translation. Just, just we ask for German translation. Yes. Čili ještě jednou zopakuji, že pro mě je... Ha rendbeállt minden ha rendszerben, akkor eh, megismételném, hogy a legfontosabb az együttműködés a különböző szintek között, a partneri megközelítés az, ami garantálhatja a sikert, a hatékonyságot, tehát amikor új programokat készítünk, tervezünk, akkor fontos, hogy ilyen partneri megközelítésben e, tegyük ezt, illetve hogy megfelelően e, kielemezzük a múltban elkövetett e, hibákat, hogy még egyszer ne essünk ugyanazokba a hibákba. Szeretném a biztos úr munkáját dicsérő szavakkal illetni, főként az városi együttműködés terén, az Urbán program keretén belül, főként a városok és a környező kisebb települések eh, közötti kapcsolatok megerősítése eh, az, amelyet különösen fontosnak tartok. E Úrovnyová spolupráce byla zaručena. Děkuji. A több szintű együttműködést hogyan kívánják garantálni a jövőben? Nem biztos úrnak adom meg válaszra a szót. <clears throat> Ja, ich werde versuchen, verschiedene Fragen, die von den ähm, Koordinatoren gestellt wurden, äh, die auch verschiedene Aspekte. Köszönöm. Akkor megpróbálom csoportosítani ezeket a kérdéseket, mert több dolog is elhangzott, ami egy kicsit összefügg, és vannak közös pontok a kérdésekben. Az együtt dönt. Én Részt vettem eh, ilyen eh, megbeszéléseken, jártam egy sor tagállamban és régióban, és eh, mindig törekedtem személyes kapcsolatok felvételére, arra, hogy megvizsgáljam az egyes programokat, illetve a programok tárgyalási eljárásait. Nem csak nem csak a bizottságon belül tettem ezt, hanem a tagállamokon belül is. mindenképpen azt szeretném, hogyha a régiók részt vennének ebben, sőt a régió alatti kisebb térségek is, mert eh, azt láttam, hogy eh, a kis térségek meg éppen arról panaszkodnak, hogy minden régió szinten történik minden döntés, és a kisebb térségek nem szólhatnak bele. Tehát úgy tűnik, hogy régiós szinten is van egyfajta blokk Eh, a, amikor több eh, szintű kormányzásról vagy irányításról beszélünk, akkor mindenkinek ebben részt kell vennie. Csak akkor tudnak azonosulni az emberek az ilyen döntésekkel, hogyha valami fajta szavuk van, lehet benne, és részt vehetnek eh, azokban. Nyilvánvalóan az alkotmányos berendezkedés nem lehet megkérdőjelezni, eltekinteni, attól én csak azoktól, azokkal tudok együttműködni, akik felhatalmazottak az ilyen együttműködésre nyilvánvaló, hogy mi elkövetünk mindent annak érdekében, hogy a lehető legtöbb szint, döntéshozatali szint részt vegyen a tárgyalásokban, a, a partnerségek kialakításában, a e, befektetési megállapodások létre, létrehozásában. Ugyanakkor a jogszabályi hátteret mindig e, e, figyelembe kell venni, és a jogszabályi háttér határozza meg a partnereket is, illetve a partnerek kiválasztásának módját. Említeném itt a szövetségi országokat, ahol a tartományoknak vagy szövetségi államoknak nagyon komoly szerepük van az ilyen jellegű döntéshozatalban. Ez egy alkotmányos tény, egy alkotmányos alaptörvény, amely államon belül rendezi a dolgokat Németországban ugyanakkor mondjuk a közlekedésben van egy összállami szövetségi program, de az együttműködés az mégis tartományi léptékben történik, tehát a konkrét megállapodásokat tartományi szinten kell megkötni. Ezzel kapcsolatban egyébként még nem alakultak ki a legapróbb részletekbe menő elgondolások, szabályok, de mindenképpen figyelembe kell vennünk az anyagi eh, jogszabályokat és lehetőségeket eh, az egyes eh, tagállamokban. Azt szeretnénk, hogyha a döntéshozatalban a lehető legtöbb szint venne részt és megint csak ismétlem önmagam, nem csak a régiók, hanem a kistérségek, a régió alatti szintek is részt kell, hogy vegyenek a döntéshozatalban, ha azt szeretnénk, hogy a hatás a lehető legjobb legyen, a pénzek elköltésének hatása a lehető legjobb legyen. A szabályok egységesítésére vonatkozott egy másik kérdés. Erről annyit tudok elmondani, hogy a felhasználók szempontjából természetesen az a legegyszerűbb, hogyha egységesek a szabályok, és ezt az ERDF-en, illetve a szociális alapon belül is vizsgálják ezt a e, témát. Vannak tehát konkrét szabályok az egyes alapokra, amelyek az egyes alapokra vonatkoznak, és éppen ezért elválasztódnak az alapok, de végül is a cél az az, hogy egyfajta közös megközelítés legyen uralkodó. A kohéziós politika nyilvánvalóan azt jelenti, annak megvalósítása azt jelenti, hogy több forrásból is meg lehet valósítani a programokat, és a cél az kell, hogy legyen, hogy ezekre vonatkozó szabályok amennyire lehet egybevágjanak. És visszatérnék a feltételrendszerre, a conditionality kérdésére. Ez megint egy olyan kérdéskör, amelyik messze túlmutat a regionális politikán. Itt arról van szó, hogy hogyan kívánjuk európai szinten kezelni azokat a tagállamokat, amelyek sorozatosan megszegik az adott szavukat és a stabilitási, az általuk aláírt stabilitási paktumot. Én mindig optimista voltam, és tudom, hogy ez azért részben egy ilyen tudományos vita szinte, mert minden ország, eh, még amelyik megszegi is a szabályokat, eh, úgy prób azt próbálja elérni, hogy, hogy, hogy lehetőleg visszataláljon a szabálykövetés eh, mesdjé. Ugyanakkor ott van a szankciórendszer, és a szankció szabályok azt mondják, hogy az odaígért pénzek pénzek kifizetését fel lehet függeszteni. Valójában ezt a szabályt soha nem használták. A, az Európai Bizottságban feltűnt, hogy valójában 15 tagállam esetében olyan szabálysértések történtek, amelyek szankciókat vonhatnának maguk után az egész európai költségvetés eh, ilyen módon megkérdőjeleződhet. A tagállamok között azonban különbségek és eltérések vannak. Ez tükrözik egyébként a eh, kohéziós jelentések is. és ugyanígy meg kell vizsgálni az Európai Unió költségvetésére gyakorolt hatást is. A strukturális alapok pénzét arra használjuk fel, hogy a, hozzájáruljunk a tagállamok gazdaságainak újraindításához. A tanácsban erről éles viták zajlottak, mit lehet és mit nem lehet csinálni. Az volt az alapgondolat, hogy a makrogazdasági feltételességet ne fogadják el. Tehát makrogazdasági szabályok ne befolyásolhassák ezt e, az egészet. És ezt a projektek végrehajtásánál mindig figyelembe vettük. Ami az ellenőrzést, az auditálást illeti, többször kijelentettem már, hogy a tagállamok eh, bevezethetnek további audit feltételeket, és ezeket lehetne harmonizálni, ezen elgondolkodhatunk. Ugyanakkor megint csak ne felejtsük el, hogy vannak olyan feltételek, amelyeket az egyes tagállamok írnak elő. Mindig észszerű költségvetést szerettünk volna kialakítani. Abszolút eh, számokban, a jelenlegi számokban gondolkozunk. Ugyanakkor a jövőre nézve nem tudom, hogy más számokat el tudunk-e érni. Vannak ugye olyan régiók, amelyek nem túl nagyok, és azért nem jutnak hozzá a forrásokhoz, mert nem versenyképesek, kicsi a lakosság. És a legnagyobbaknak lehet szinte odaadni csak a projekteket. Tehát nem lehet megmondani azt, hogy hol van az alsó határ, de a költségvetés mindig abszolút számokban nézzük, és nem pedig százalékos arányban. Ami viszont előfordul, az az, hogy van egyfajta viszony a versenyrégiók és a konvergencia régiók között. Itt egy tíz az arány, a jövőben ilyen arányban kell kapniuk majd támogatást, ki kell használni a lehetőségeket, és el kell nekik mondani azt, hogy főként a fogadó, a kedvezményezett országok parlamenti képviselőnek kell elmondani azt, hogy véleményem szerint ez ő feladatok lenne az, hogyha csökkentett költségvetést kapunk, akkor lehet, hogy olyan helyzet fog majd létrejönni, amelyben a regionális példaképek csak a konvergencia területeken lesznek, és sem nem fognak majd kapni a jólétben lévő régiók. Vannak nettó befizető országok, mint például Németország, és itt egyértelmű döntések vannak, és, és van döntés arra, hogy szükség van regionális példaképekre, hogyha csökkentjük a regionális összegeket, akkor lehet, hogy arányosan fognak csökkenni a pénzek, és ez a kedvezményezetteket is érinteni. Tehát nem lehet azt hinni, hogy a versenyterületekről lehet, le lehet mondani az EU 2020 stratégiával az úgysem működne. Úgy vélem, hogy jelenleg 84 olyan terület van, amely konvergencia területnek minősül, és az elkövetkező programperiódusban 70 alatt lesz az ilyen konvergencia régiók száma, hogyha megnézzük a lakosszámot, az azt jelenti, hogy 155 millió ember él konvergencia régióban, és hogyha a számok úgy csökkennek, ahogy látjuk, akkor az elkövetkező időszakban akkor már csak 120 millió ember fog konvergencia területen élni, amely már bizonyítja azt, hogy mennyire sikeres hosszú távon a politika, de azt is megmutatja, hogy itt úgymond eszközöket szabadíthatunk fel, amelyeket más célokra használhatunk. Összességében meg lesz a lehetőség a megfelelő költségvetés mellett arra, hogy minden területet megfelelő módon támogassunk eszközekkel. A teljesítmény alapú kérdést vetette fel az egyik képviselő ez attól függ, hogy mit adnak a százalékokban, és hogy ez mit jelent majd abszolút számokban. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező hetek, hónapok vitai fogják ezt bemutatni. Egyrészt azt, hogy ez a projekt valóban túlélőképes, amit szeretnék tényleg. Másodszorban arról is vitáznunk kell, hogy hogyan fog majd a realokáció végbe menni de én azt szeretném, hogyha egy teljes összeurópai realokáció lenne, és eh, az eszközöket eh, úgy osztanák el, azon, azon régiók között eh, osztanák el, amelyek az átlagon felül teljesítenek. Igazából szerintem egy kicsit eh, korai nekem még az, hogy most itt erre választ adjak. Kedves kollégák, az alábbi helyzet állt elő. 10 eh, percünk van, és 11-en szeretnének beszélni. Ráadásul a biztos úr a Duna stratégiát is szeretné bemutatni, amelyre mindenképpen szükségünk van 10-15 percet, percre, tehát most 10 perc van 11 hozzászólóra. Még ha fegyelmezik magukat, és kevesebb, mint egy percet beszélnek, akkor sem fog ez sikerülni. Akkor ügyrendi kérdésem van. A bizottság közleményében közleményével kapcsolatban ugye volt egy rövid eszmecsere, most pedig az ötödik kohéziós jelentéssel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy egy új időre van szükség, időpontra van szükség, eh, mert ugyan kaptam választ a kérdésemre, de nem olyan választ kaptam, ami elég konkrét ahhoz, hogy én ez alapján dolgozni tudjak. Tehát szeretnék tudni a konkrétumokról, a rendeletekről. A kérdésemre nem született konkrét válasz. Tehát én a titkárságot arra kérném, hogy januárban egy újabb időpontot találjunk annak érdekében, hogy a kohéziós fórum előtt még ezeket a dolgokat tisztázzuk. Én is ezt akartam egyébként mondani, mondja az elnök asszony, és a biztos úr már is jelezte, hogy hajlandó eljönni januárba és folytatni ezt a megbeszélést. Én azt gondolom, hogy öt emberre lesz most akkor idő, és kérem, hogy próbálják a kérdést kevesebb, mint egy perc alatt feltenni, akkor fog tudni beszélni a biztos úr. A többiek pedig januárban kaphatnak szót Éri Gajen asszony kap szót, aki azt hiszem új képviselő. Sí, buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Igen, köszönöm. <clears throat> köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom akkor rövidre fogni. Röviden felvezetném a kérdésemet, de egy kis hátteret, ha megengednek egy percben. egyre inkább szükség van a regionális szintű támogatásokra, éppen ezért a, az emberi és fizikai tőke továbbfejlesztéséhez elengedhetetlen a strukturális támogatás. A GDP mellett más kritériumokat vagy jelzőszámokat használni kívánnak-e arra, hogy a fejlettségi szintet megállapítsák? Ez az első kérdésem. A második. Beszélt arról, hogy főként a gyéren lakott régiók hátrányos helyzetűek, az én régióm is ide tartozik. Az ötödik kohéziós jelentésben az Európai Bizottság útól az idősödő lakosság által felvetett kihívásra, problémákra. Ennek tükrében mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy egy gyéren lakott, idősödő emberek által lakott régiót segítsenek. Harmadik kérdésem, hogyan kívánják a konvergencia célokat jobban szolgálni? Az ötödik jelentés egy új régiós kategória létrehozását ról beszél, amely a phasing in, phasing out, tehát fokozatos bevezetés és kivezetés rendszerének a helyét venni át az Európai Bizottság e tekintetben pontosan milyen lehetőségekben gondolkodik, milyen lehetőségeket vizsgál, és az átmeneti típusú ö, támogatásokat milyen eszközökkel kívánják nyújtani. Elnök, egy perc, egy kérdés. Egyszerűen ö, minél többnek szeretnék, minél többeknek szeretnék szót adni. Mikály Demakurkulsz úr. Köszönöm szépen εκτιμά ο κ. Επίτροπος. Köszönöm. Először is. Biztos úr, hogyan mit gondol a gazdasági válság, a pénzügyi válság, amely egyes tagállamokat nehezebben érint, mint másokat, pontosan milyen kihatással lehet a finanszírozásra, hiszen közvetve kihatással lehet hallottuk, hogy a pénzügyi problémákkal küzdködő országok, hogyha az saját hibájukból is van e, részben, valamiféle büntetésbe kell, hogy részesüljenek. Ez akár úgymond az én szempontomból nézve, akár kihatással lehet e, a regionális politikára, regionális támogatásokra valószínűleg a régiók támogatása az, ahol megihatják a levét ezek a nehéz helyzetben lévő országok. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr. Először is köszönöm, hogy eh, időt szakít ránk ma délelőtt, és eljött ide közénk a Regi szakbizottsággal. Az önnel folytatott eszmecserék jól mutatják, hogy az Európai Bizottság komoly partnerként tekint ránk az Európai Parlamentre. Ez üdvözlendő. Jó néhány témát felvetettünk, én egy valamire koncentrálnék, a városfejlesztés, várospolitika. Ez nagyon fontosnak tartom a kohéziós politika eh, jövője szempontjából, hiszen az urbanizáció nem áll meg. Ugyanakkor nem szabad hogy egymásnak ellent mondjuk, vagy egymással szembeállítsuk az urbánus és a rurális, azaz a vidékfejlesztési és a városfejlesztési politikánkat. Ennek éppen az ellenkezője kell, hogy igaz legyen, ahogy az ötödik kohéziós jelentés is jelzi, a városfejlesztési politikának nem sok helye marad a kohéziós politikán belül, miközben a vidékfejlesztés és a városfejlesztés kéz a kézben kellene, hogy járjon bizonyos szempontból a, a, a háttérbe szeretném, hogyha megősíteni, hogy nem fog háttérbe szorulni ez a szempont. Jobb lesz a uniós programok közötti koordináció, hiszen a területi kohézió a központi elem és központi fontosságú számunkra is. Mikael. Az elnök. Azt hiszem, hogy az utolsó hozzászóló következik, a többiek pedig majd januári ülésen, akik most kimaradnak, most velük kezdünk, legközelebb ők lesznek az elsők a listán. Jó, hát nincs is itt az utolsó hozzászólónk, úgyhogy akkor a biztos úrnak adom meg válaszra a szót. Oké, okay, um, Entwicklungsplan. Fejlesztési terv. Deswegen ist es ganz wichtig, äh, dass die Regionen jetzt schon beginnen, sich Nagyon fontos az, hogy a régiók már most előkészüljenek a tárgyalásokra, a 2013 utáni periódussal kapcsolatban. Számos közleménye van az Európai Bizottságnak, azt illetően, hogy hogyan lehetne kialakítani a fejlesztési terveket. Ezek olyan beszélgetések, amelyeket le kell folytatnunk a régiókkal, a helyi szinten, de a tagállamok szintjén is le kell ezt folytatni. És természetesen vannak javaslatok a tagállamok régiói részéről is. Nem lenne helyes, hogyha a 271 régió esetében a bizottság megmondaná azt, hogy minek kellene ott történnie. Tehát eh, mi úgy gondoljuk, hogy eh, itt eh, beszélgető partnerekre, tárgyaló partnerekre van szükségünk, és meg kell vizsgálni azt, hogy a különböző célkitűzések, amelyeket a régiók megkívánnak valósítani, azok ambiciózusak-e, eléggé realisztikusak-e, és megfelelnek-e az EU 2020-as stratégiájának célkitűzéseinek, és ez a mi kiinduló pontunk. De az, hogy most hogyan lehet kifejleszteni egy régiót. Úgy gondolom, hogy ez csak a régiók szintjén történhet meg, az ő részükről kellene érkeznie. Ami pedig a hátrányos helyzetű, a nehezen elérhető régiókat illeti, itt a demográfia kérdése is felmerül ez egy olyan dolog, amivel mi foglalkozunk, és erre igazából senki nem tud könnyű választ adni, egyszerű választ adni, mert egész Európában megfigyelhető az a tendencia, hogy elnéptelenedik a vidéki terület, és egyre többen költöznek a városokba, és szerintem senki sem kívánja ezt a jelenséget, idezőjelben minden régióval együtt dolgozunk. Számos régióban jártam, olyan régiókban is, amelyek földrajzi szempontból valóban hátrányos helyzetben vannak, és ezek közül nagyon sokan elérték azt, hogy gazdasági dimenziót fejlesztettek ki maguk számára, pontosan a szélsőséges helyzetük alapján és ezeket próbálják ki ö, alakítani, és itt gondolnunk kell az úgynevezett cluster képzésre is. csak akkor ö, tudunk megfelelni az állampolgárok elvárásainak, hogyha gazdasági lehetőségeket, képzési lehetőségeket teremtünk, és így az embereket ö, lehetővé tesszük arra, lehetővé tesszük az embereknek azt, hogy ott maradjanak a vidéki területeken, Sajnálatos módon itt nem lehet egyik napról a másikra eredményt felmutatni, de szükség van arra, hogy megnézzük, hogy hol akut a helyzet, és nem kevés ilyen régió van, és már ott ma fel kell lépni. Elnézést, hogy nem választottam meg először a kérdését, ami a város-vidék viszonyát illeti. Azért fókuszáltunk a városra, mert az európaiak 70%-a városi struktúrában él, de emellett azért is koncentráltunk erre, mert azt láttuk a jelenleg is futó periódusban, hogy a városok a pénzügyi eszközöket, illetően például az operatív programok esetében nem eh, megfelelően eh, lettek figyelembe véve, míg a vidéki terület saját programokat kapott, amely a mezőgazdasági területeket érint főként, de mégiscsak saját programok ezek. És a feladatunk az az, hogy a meccés pontokat erősítsük, el kell kerülni a megkettőződést, átfedést, és és ezért nem lehet az, hogy csak a vidékfejlesztésre koncentráljunk ö, pénzeket, ö, illetve a mezőgazdasági termelése pedig nem, hiszen ö, nem csak mezőgazdasági termelés folyik ö, vidéken, és ez a pontosan a szabályozásnak a lényege. Tehát nincs itt ellentmondás, hanem hangsúlyozzuk azt, hogy a múltban itt hiányosságok voltak. Jelenleg nem megkérdőjelezhető az, hogy eh, a struktúrális alapok pénzeivel kapcsolatban lesznek-e szankciók. Látható a gazdasági válság hatása, a pénzügyi válság hatása. Számos országban a magánszektor még mindig nem hajlandó befektetni, és nem készek még a kockázatvállalásra, és ezért mindenképpen az állami befektetésekre van szükség, és a kereteinken belül ha halandóak vagyunk előzetes kifizetéseket is tenni 2009-2010 kapcsán, és meg is tettük ezt. Egy 7 milliárd euró került kifizetésre a tagállamok számára, annak érdekében, hogy legyen likviditás a társfinanszírozásra. Görögország esetében volt egy megállapodás, a nemzetközi segítség ahhoz kötődik, hogy eh, lesznek társfinanszírozású projektek, és eh, Görögországban közös segítséggel sikerült a költségvetést kimeríteni, és úgy gondolom, hogy a jövő évben is ennek így kell folytatódnia. az állami szinten, állami területen már tehát kezdenek beindulni a dolgok, azonban a magánszektor még mindig nehézségekbe ütközik. Az átmeneti területek, már többször elmondtuk azt, hogy vannak olyan területek, olyan régiók, ahol, amelyek kinőttek a 75%-os területről, amelyek soha nem voltak a 75% alatt, de ez 60 millió embert érint, tehát ezek olyan területek, ahol 70-95%-os GDP területeknek minősülnek, és ezért itt egy köztes kategóriára van szükség. Itt arra kell törekedni, hogy a jólét szintjét tovább lehessen javítani. A cél az az, hogy összefogjunk szemben a phasing out variánssal, itt az az elképzelés, hogy, és ez volt a kívánsága az érintetteknek, hogy itt a kifizetések év alatt egy, megfelelően történjenek, és a soft landing megfelelően történjen ez meg. Thank you very much, Commissioner, for this, and now I give you... Köszönjük, biztos úr. Maradt még 5 perce a Duna stratégiára, remélem ez elég lesz. Yes. Ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Elnézést, elnézést szeretnék kérni. Elnök asszony. Nem szokás ez. De meg nem adta meg a szót nekünk, megfosztott minket a hozzászólás lehetőségétől, emiatt szerettem volna felemelni a szavam. Az en. Igen, hát hogyha én minden ható lennék, akkor 48 órára hosszabbítanám meg a napot, de ha 10.30 előtt befejezi biztos úr, akkor természetesen megadom önnek a szót, ha nem, akkor pedig januárban ön lesz az első kollega úr. Egész egyszerűen nem rendelkezem azzal a hatalommal, hogy megállítsam az idő múlását. Ja, vielen Dank. Äh, also, ich... Köszönöm szépen, kész vagyok arra, hogyha érdekli őket ez, hogy nagyon szoros együttműködés jöjjön létre, és januárban is hajlandó vagyok eljönni. Megpróbálok röviden válaszolni. A Duna stratégia tegnap az Európai Bizottságban a stratégiai tervezetét, beleértve ebbe egy akciótervet is elfogadtunk. A cél az az, hogy áprilisban az általános ügyek tanácsa során a magyar elnökség alatt ezt a tervet, ezt a stratégiát elfogadjuk, és a júniusi csúcstalálkozón pedig majd az állam és kormányfők ezt aláírnák. A cél az az, hogy a Duna mentén, hiszen a Duna a világ egyik legnemzetközibb folyója, tíz szomszédos ország kötődik ehhez, és ezt a területet szeretnénk középpontba emelni és tovább fejleszteni, 100 millió ember él itt, nagyon heterogén ez a terület. Különböző vallások vannak itt, különböző gazdasági különbségek. Potenziále, äh, es wird insgesamt vier... Óriási potenciálok rejlenek itt, 11 prioritás van, äh, ezen kívül különböző fejezetek. A fejezetek magba foglalják a hajózhatóság, a Duna gazdasági fejlesztésének kérdését, és egy olyan potenciál van itt, amely, amely csak 6%-ban van kiaknázva, és másodszorban erősíteni kell a környezetvédelmi helyzetet is, főként a vízminőséget, a biodiverzitást, a Duna régiójában van egy második pillér is, amely az emberi erőforrással, a kapacitások kiépítésével foglalkozik, és a biztonsági dimenziónak is bele kell kerülnie a beszélgetésekben, a tárgyalásokban. Makrogazdasági stratégiákra van szükség, nincsenek plusz szabályok, nincs plusz adminisztráció, viszont plusz pénz sincs, mert úgy gondoljuk, hogy a célkitűzéseknek annak kell lennie, hogy hogy a különböző ö, szomszédsági tagiratokra szent pénzeket úgy használjuk fel, hogy egy többletérték jöjjön létre, és az a célunk, hogy olyan projektekre koncentráljunk, amelyek több régió együttműködésével jöhetnek csak létre, és eh, az olyan kérdések, mint hogyan lehetne növelni a vízminőségét, a hajózhatóságot, a gazdasági fejlődést, ez eh, összekötve a kulturális együttműködéssel. Ezek olyan kérdések, amelyek csak is együttműködéssel oldhatóak meg. 2011-ben következik az első eh, köztes jelentés, és a Duna Stratégia ez egy olyan projekt, amely olyan projekt, amelyeket a tagállamok ösztönöztek. Remélem, hogy ez most már majd tükröződik konkrét intézkedésekben is. Több mint 800 állásfoglalás született, tehát mutatja az is, hogy mennyire érdekli az embereket ez a téma és igazából nincs olyan területe Európának, amelynek ekkora érdeke fűződne egy makrostratégiához, de láthatjuk, hogy már van egy balti tengeri stratégia, és most pedig a Dunai stratégiát nézzük meg, és majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Kollégák, remélem, hogy egyetetenek abban, hogy tudják, hogy januárban is lesz majd eh, egy ilyen vitánk. Angurakis úrnak adná meg a szót, de hát ő időközben elment. Aki... Sajnálom, ő lesz az első januárban, aki megkezdheti majd a hozzászólások sorát. Rengeteg kérdéssel kell foglalkoznunk nyárig. Remélem, hogy önök is beleegyeznek, hogyha találunk eh, még erre időt és helyet, akkor az év első felében még további üléseket is rendezünk, szervezünk, csak azért, mert különben nem lesz elég időnk arra, hogy mindenről beszéljünk. Köszönjük a biztos úrnak, kedves kollégák, Kostánc Krell, nem, az ötös napi rendi pontra lépünk tovább a napi rendben. Az ötös és négyes pontot felcseréltük. Köszönjük még egyszer a biztos úrnak. Konstanz Krellnek adom meg a szót, hogy eh, vezesse fel a jelentését. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Viszonylag röviden össze tudom foglalni majd ezt a témát, mert eh, ez a téma, amely már egyszer előkerült, akkor már beszéltem sok mindenről, de most nem szeretnék új dolgokat felvetni. A jelentés már fordítás alatt van. Az árnyék jelentéstevőkkel megbeszéltem azt, hogy azokat az elképzeléseket, amelyeket megfogalmaztak, azokat kiegészítésként fel tudom venni a véleménybe, és olyan pontokban tükröződött ez, amikor a többszintű kormányzásról beszéltünk, és nyilvánvalóan tettük azt, hogy a SURE szakbizottság és Gariga jelentéstevő úr számára is fontos az, hogy a kohéziós politikának európai többletértéke van, és ezt ki kell emelni. Ezen kívül az árnyék jelentéstevőkkel vitáztunk arról is, hogy esetlegesen más prioritásokat is felvehetnénk-e, de fontos az, hogy ebben az állásorolásban tényleg megmutassuk az igazi prioritásokat, és amiket láthatunk, az az, hogy a véleményeinkben is ugyanezeket a pontokat emeltük ki. Nagyon fontos a véleményben az, hogy az európai szociális alapot a kohéziós politikán belül látjuk, és a vidékfejlesztés kapcsán pedig nagyobb koordinációra van szükség. A vita is megmutatta azt, hogy mennyire fontos ez. A múltban sikeresek voltunk a jelenlegi középtávú tervezés kapcsán. Azt mondtuk, hogy jobban kell erősíteni a határokon átnyúló együttműködést, és ezt is belevettük ebbe a véleménybe, mert ez egy olyan pont, mert ez egy olyan pont, amely a teritoriális kohézió szempontjából lényeges, és ezt szerettem volna itt a véleményben hangsúlyozni. Ezen kívül természetesen azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudnánk egyértelművé tenni azt, hogy a kohéziós politikát minden régióban előhetővé kell tenni, vannak átmeneti szabályozások is. Az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság még nem döntött itt igazából, tehát itt tárgyalnunk kell még, és természetesen a SURE számára írjuk a véleményt, és itt igazából pénzről van szó, tehát egyértelművé kell tenni azt, hogy mit is értünk el az elmúlt években, és abból kell kiindulnunk, hogy ez a kohéziós politika csak egy olyan eszköz megközelítéssel elérhető, amely megfelel annak, amivel rendelkezünk, és nem szabad, hogy ez alatt legyen. Úgy gondolom, hogy egyértelműennek kell lennie a kijelentésnek, és ezt így írtam le. Ezen kívül a futam időt is megvizsgáltam a középtávú pénzügyi tervezésnél, és ezt egy kicsit felpuhítottam, azt mondtam, hogy legalább 7 évre van szükség. Mert hogyha arra jutunk, hogy 10 év legyen, vagy kétszer 5 év legyen, akkor ez is egy eredmény, de az, hogy legalább 7 év legyen, az fontos, és Gariga úr az utolsó dokumentumában a 7 évet nem tartotta meg ö, opciónak, és hagyta magát meggyőzni, illetve a szakbizottság is így reagált erre, hogy a legalább 7 év a kohéziós politika számára fontos lehet. Viszont azt nem tudom, hogy most lesz a vita arról, hogy hogyan fog ez majd működni a kohéziós politika esetében, illetve a mezőgazdasági, vagy akár a kutatási politika esetében, hogy ezen területekre legyen kivétel. Itt két hamarát jelenti ez a költségvetésnek, és hogyha itt 7 vagy 10 évet határozunk meg, eh, tehát hogyha 7-10 évet határoz meg a kétharmadra, a többire pedig csak 5 eh, évet, ez nem tudom, hogy fog működni. Nagyon fontos eh, az, hogy ne csak a vélemény képviselje ezt a álláspontunkat, hanem maguk a képviselők is a Súra Szakbizottságban. Azt is belevettem a véleménybe, hogy az EU 2020-as stratégia kapcsán mi vagyunk az a politikai terület, az egyetlen olyan politikai terület, amely az integratív és fenntartható eh, részét képviseli az EU 2020-as stratégiájának, és példákat is hoztam erre, és ez eh, megmutatja már azt, hogy mennyire nem jó az, hogyha szektoralizáljuk a kohéziós politikát, egyértelművé kell tenni azt, hogy ebben a területen, ezen a területen a közlekedés, szállítás területén, a kutatás területén, itt valóban sikeresek voltunk a múltban, és ezt csak egy kohéziós politikán belül lehet elérni, és nem úgy, hogyha szektoralizáljuk a politikákat, és a kohéziós politika költségvetését tulajdonképpen felaprózzuk. Úgy gondolom, hogy volt konszenzus is az elmúlt alkalommal, hogy az ellenőrzésnek eredmény alapúnak kell lennie, egyszerűsített eljárásra van szükség, egységes eljárásra van szükség más politikai területekkel az Európai Unióban, és ennek megfelelően egy hatékonyabb eszközfelhasználást kell támogatnunk. Ezt is kihangsúlyoztam. És a lényeges pontokat, amelyeket a szakbizottságunk felvetett, azokat belefoglaltam ebbe, és már örülök, hogy meghallgattam az önök véleményét. Köszönöm. Köszönjük Konstancának, Dajcs Tamásnak, mint árnyékelőadónak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnökasszony, kedves kollégák! Mindenekelőtt az Európai Néppárt árnyék előadójaként szeretnék köszönetet mondani Krél képviselőasszonynak a véleménnyel a asztalunkon fekvő javaslattal kapcsolatos munkájáért. Ez egy nagyon színvonalas, értékes munka. Különösen szeretnék azért köszönetet mondani, mert példamutató volt a együttműködési szándék a különböző politikai frakciók árnyék előadóival ennek meg is van az eredménye, hiszen a korábbi konzultációinkon felmerült javaslatok jelentős része beépült már a most az asztalunkon fekvő a mai bizottsági tárgyalás témáját képező előterjesztésbe. Így tehát azt tudom mondani, hogy sok elemében egy konszenzusos javaslat fekszik az asztalunkon, nem nehéz tehát eh, támogató véleményt megfogalmazni ezzel a javaslattal kapcsolatban. Mégis, ha megengedik, akkor eh, van néhány pont, ahol kiegészítéseket szeretnék eh, megfogalmazni, illetve néhány olyan gondolatot szeretnék aláhúzni, megerősíteni, amit a jelentéstevő is a korábbi viták során már aláhúzott, megerősített, illetve a mai szóbeli kiegészítésében, exózéjában is említett Elsőként szeretném azt megemlíteni, hogy indokoltnak látom a jelentés 15. pontjában szereplő megfogalmazás egyértelművé tételét, méghozzá olyan módon, hogy a kohéziós politika keretében fel nem használt forrásoknak a szóban forgó tagállamok régiói számára ezek a források rendelkezésre álljanak. Ezt a megfogalmazást a jelenlegi formájához képest egyértelműbb változatban tartom indokoltnak, erre vonatkozó módosító javaslatot meg is fogunk fogalmazni. Ugyancsak szeretném egy mondat erejéig Hán biztos úr megelőző másfél órában elmondott gondolataihoz kapcsolódva azt megerősíteni, hogy az EU 2020-as stratégia nyilvánvaló, hogy iránymutató a kohéziós politika számára is, mint az egyik legsikeresebb, legjelentősebb uniós közös politika számára. Mégis én úgy fogalmaznék, hogy abban egyetértés van, nem csak itt a bizottságban, hanem a parlamentben is, hogy nem lehet egyenlőségjelet tenni a 2020-as stratégia és a kohéziós politika között. A 2020-as stratégia nem csak a kohéziós politikából áll, és a kohéziós politika az nem kizárólag az EU 2020-as stratégia még oly fontos célkitűzéseinek a megvalósításából áll, hiszen vannak attól különböző, annál tágabb, attól részben eltérő e, célkitűzései. Így hát azt gondolom, hogy fontos a jelentésben azt is világossá tenni, hogy e, a regionális politika önmagában nem lehet egyedüli felelőse az EU 2020-as célok eh, elérésének. Egyetértek a versenyképesség növelését célzó megfogalmazásokkal, támogatom eh, Krél asszonynak eh, ezeket a javaslatait, ugyanakkor fontosnak tartom azt is világosá tenni, hogy a gyökeresen eltérő helyzetben lévő régiók esetében különböző, egymástól lényegesen különböző intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy az adott konkrét régióban egy konkrét intézkedés ténylegesen a versenyképességet szolgálja. Nem lehet tehát doktrinára megközelítés, jelentéstevő megközelítése nem is ilyen, ezt a megfontolást szeretném erősíteni. Egyetértek az európai szociális alap és a kohéziós politika kapcsolatára vonatkozó állásponttal, én indokoltnak látom, javaslom egy módostó indítványom kapcsán fontolja meg a bizottságunk, hogy eh, az operational integration, tehát a lehető leggyakorlatibb együttműködés kategóriája jelenjen meg az Európai Szociális Alap és a regionális fejlesztés, a kohéziós politika eh, között. Végül, de nem utolsó sorban Két olyan kérdés, ami a korábbi eszmecserén is felmerült, és a mai tanácskozásunk korábbi szakaszában a kondicionalitás kérdés. Én azt gondolom, hogy ez egy meghatározó szempont. Nyilvánvaló, hogy nem lehet, én Manescu képviselő asszony megközelítésével értek egyet, tehát nem lehet egy, egy összefüggéseiből kiragadott hát furkósbotnak büntetőeszköznek használni a kondicionalitás eh, elvét vagy gyakorlati eh, eh, megoldásait. Különös tekintettel fontos az a kérdés, amire talán majd a januári eszmecserénkön, Hán úrral folytatandó januári eszmecseréken választ kapunk, hogy a kondicionalitás szempontjai elve az kizárólag csak a kohéziós politikában érvényesül, vagy más közös politikákban is megjelenik ez a megközelítés és végül, de nem utolsó sorban szeretnék aláhúzni egy olyan eh, megfogalmazást, kitételt javaslatot, ami szinte mindegyik jelentésünkben szerepel, a gyakorlatba történő átültetés finoman fogalmazva és kívánni valókat hagy maga után, ez pedig a végrehajtási rendszer egyszerűsítésére vonatkozó javaslat. Indokolt ez az egyszerűsítés, néha azonban azt látom, hogy egy kicsit olyanná válik a parlament, a bizottság, néha a tanács bizonyos döntése, mint az a, az, a, az, az óvodás, vagy a gyerekek által előszeretettel alkalmazott játék, amikor 80-10 állnak egymás mellett, valaki a sor elején a állónak a fülébe súg valamit, a másik az ugyancsak következőnek a fülébe súg valamit, és mire az utolsóhoz elér ez a fülbesúgás, addigra az első gondolathoz képest egy gyökeresen más tartalommá válik. Tehát itt mi egyszerűsítésről beszélünk, és a régióknál pedig az administratív teher növekedése, az ezzel járó költségek növekedése sokszor a következmény. Jó lenne végre, hogyha az egyszerűsítésről beszélünk, az egyszerűsítést is jelentene, a szónak ebben a hétköznapi értelmében kisebb adminisztráció, világos, egyértelmű, átlátható rendszer, komoly ellenőrzés, és kisebb adminisztrációs költség. Így tehát ezen szemponton hangsúlyozása mellett üdvözlöm Krén asszony előterjesztését. Thank you very much. I understand that... Köszönöm. François Afonzi következik. Köszönöm elnök eh, asszony, és köszönöm Konstanznak is eh, a munkáját és az együttműködését. Ami a lényegi kérdést illeti, e, sok dologgal egyetértek, és e, azt gondolom, hogy én is csak csatlakozni tudok e, ahhoz, hogy a szektoralapú, az ágazati alapú megközelítést elutasítsuk, ez nem azt gondolom, hogy ez egész egyszerűen ellentétes a Lisszaboni szerződéssel, eh, hiszen ott a, kohézió, a, teri, a területi kohézió eh, bekerült a szerződésbe, eh, tehát ez alapjában támadná a területi kohézió lényegét. A második észrevételem az az, hogy ne csak az új kihívásokhoz kell kapcsolódni és igazodni, hanem a realitáshoz is. Az egyes célkitűzés az 120 millió eh, euró, eh, európait eh, érint, mondta a biztos úr, ugyanakkor költségvetési szintet fenn kell tartani. Azt gondolom, hogy a döntéshozó gyakorlati hozzáállása az az lehet, hogy mivel kevesebb embert fog érinteni a következő programozási periódusban a kohéziós politika, ezért csökkenthetjük a költségvetést. Én azt gondolom, hogy ez nem így van, nem szabad. Sajnálatos módon a pénzügyi válság aláássa a régiók egy részét, és ráadásul, mint mondtam, a Lisszaboni szerződésbe bekerült a kohéziós politika. Olyan politikát kell folytatnunk, amely ebben a nehéz gazdasági időszakban nem ássa alá az elért eredményeket és fejlődéseket. Tehát a kohéziós politika költségvetési eh, szempontjából azt gondolom, hogy a biztos úr eh, jelentésének megfelelően egyfajta köztes célkitűzést kell elfogadnunk. Eh, a köztes célkitűzés pedig az nem a 85 százalék, ez ennél messzebb mutat, távolabb mutat. Ugye azt mutatjuk, hogy azt mondjuk, hogy 200 75% a legszegényebbeknek, és azt gondolom, hogy itt még mindig nagyon nagyok az eltérések. Lisszaboni szerződés is ezekről a szükségletekről beszél, és ennek megfelelően kell a jövőbe projektálni a tényeket, és ezért nem fogadható el az, hogy mivel a jövőben kevesebb embert érintenek ezek a legszegényebb régiók, ezért csökkenteni lehet a költségvetést, ez, ezt el kell utasítani. A másik dolog, amiről beszélnék, az a határon átnyúló támogatás megerősítése. Ez is benne van a jelentésben, de én azt gondolom, hogy ezt tovább kell vinni, és prominensebb célkitűzéssé kell ezt tenni a kohéziós politika keretében, mert ez tényleg egy európai politika, és ez egy olyan politika, amely a közvélemény közvéleményre is kihat. Az Európai Unió tettekben, ha úgy tetszik, a kohéziós politika. És itt látják az emberek, hogy valami náluk is történik az ő környezetükben. Éppen ezért szükséges, hogy az erőforrások rendelkezésre álljanak. Egyetértek Konstanszal a 7 éves minimum periódusban is, értem én a demokratikus logikát mögötte, értem azt is, hogy öt éves a parlament és a bizottság mandátuma, és eh, hogy mind két intézmény megpróbál ráhatni a politikákra kialakításuktól kezdve, de végül is én nem látom, hogy a gyakorlatban egy öt éves politika hogy valósulhat meg. Az 5 plusz 5 az egy kerülőút lenne, de szerintem az meg túl hosszú. Ugye ez azt jelenteni, hogy 2014-ig kell várni arra, hogy hozzáigazítsunk egy jóval korábban meg elkezdődött pénzügyi válsághoz. Tehát a hétről tíz évre lépés számomra nem tűnik elfogadhatónak. Ahogy Lambert is mondta, ahol bizonyos programoknál elfogadható, illetve elképzelhető, de az új gazdasági környezetben, új gazdasági helyzetben, ahol a régiókat keményen sújtja a pénzügyi válság, ez nem fog működni. Tehát támogatom a 7 éves időszakot, úgy gondolom, hogy az a legjobb változat. Ami pedig a kormány politikáját érő szankciókat illeti, itt úgy kell kialakítani, hogy ne legyenek annak perverz mellékhatásai, Tudjuk, hogy ezeket a pénzeket a régióknak célozták meg, címkézték meg, eh, és hogyha azokat eh, jól eh, használják fel a célnak megfelelően, akkor ezeket büntetésként elvonni vagy felfüggeszteni, az teljesen elfogadhatatlan. Nyilvánvalóan együtt fogunk működni, amennyire csak lehetséges, hogy megállapodjunk ebben a kérdésben. Köszönöm. Piper úr. Köszönöm, elnök asszony. Egy-két rövid megjegyzést, ha megenged nekem. Először is az elmondottak 90%-ával egyet tudunk érteni. Az ötös pont különösen tetszik nekem. A 2020-as stratégián túlmutatóan megemlítésre kerül például az infrastruktúra támogatása, és nagyon jó, hogy a véleményben, illetve a jelentésben ez is szerepel. Ami a finanszírozási időszak periódus hosszát illeti, legyünk önkritikusak, tegyük fel magunknak a kérdést. Lehet, hogy azzal, hogy 7 évet javasol a mi bizottságunk, ez megzavarja az embereket. Lehet, hogy az 5 plusz 5 év nekünk is lehetőséget ad arra, hogy megbízhatóbban működtessük a rendszert. Hogyha az 5 plusz 5-ös szabályt bevezetnénk, és kiszámíthatóbb lenne az időszak második öt éve, az nekünk is lehetőségeket rejthetne, tartogatna. Tehát érdemes végig gondolni, hogy egy 5 per 5-ös felállás hogyan nézne ki. Szerintem ne ragaszkodjunk most ezen a ponton még a 7 évhez, hagyjuk nyitva ezt a kérdést, lehet, hogy mi is jól járnánk 5 plusz 5 -tel. Végezetül nem vagyok benne biztos, hogy bölcs dolog arról beszélni, hogy a kohéziós pénzekhez eh, ne nyúljunk, amikor a stabilitási kritériumokról beszélünk. Tudjuk egyre tisztább, hogy mely országokra van szó. Eh, nyugodt lelkiismerettel valóban elmondhatjuk, hogy azok az országok, amelyek ismételten semmibe veszik, megsértik a stabilitási kritériumokat, néha szánt szándékkal, mi mondhatjuk, hogy a kohéziós pénzeket pedig megfelelően használják fel. Hát ezt nyugodt lelkiismerettel. Ezt nem mondhatjuk, hiszen ugyan ezen országok, akik nem tartják a stabilitási kritériumokat, igen, gyakran ők az ő esetükben tapasztalható a legtöbb visszaélés. Itt tehát e, könnyen előfordulhat, hogy a nagyobb támogatás vagy a támogatások megtartásával épp az ellenkező célt érjük el ezen országok esetében. A kohéziós alap felhasználásában a kohézió javítása a legfontosabb, eh, valóban, de valahogy mégiscsak utalnunk kellene eh, erre a kérdésre, valamilyen megoldást kellene találnunk. Köszönöm. Joachim Teller következik. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Köszönöm. Elnök asszony. Markus azt mondta, hogy 90%-ban egyetért a, az előadóval, én 98%-ban értek egyet vele, és éppen ezért örülök annak, hogy a kohéziós politikával egységben, kompakt módon foglalkozott. Mindannyiunknak meg kell értenie, hogy a az eddigi viták lehettek formálisak és elméletiek, mostantól kezdve viszont már a gondolatokat gyakorlati dolgokkal kell eh, helyettesíteni vagy megtölteni. A kohéziós politika mindig a legfontosabb politikája volt az Európai Uniónak, és az így is marad hamarosan tényleg a részletkérdések kerülnek majd szabályozásra, és ezért is nagyon időszerű ez a vélemény. Markus gyakorlati szempontból én azt mondhatom, hogy azok, akik a strukturális alapokat jól ismerik, mert dolgoznak ezzel, úgy gondolják, hogy a Hét év az egy megfelelő hasznos időszak, és nem gondolom, hogy örülnének annak, hogyha elkezdenénk kísérletezgetni ezekkel a az időszakokkal. Értem én, hogy vannak érvek eh, amellett, hogy eh, felosszuk ezt az időszakot, illetve hogy máshogy eh, bánjunk bizonyos szakpolitikai területekkel, mint más szakpolitikai területekkel, de van itt egy veszély, ugyanis egyrészt ott van a veszélye annak, hogy újra állami szintre vonják a szakpolitikák egy részét, mint egy államosítják a szakpolitikákat. Másfelől meg az ágazatiasítás veszélye is fennáll. Én azt gondolom, hogy több kohéziós politikára van szükség, nem pedig kevesebbre, vagy közösségi politikára, és én azt gondolom, hogy a közösségi célok megvalósításának egyik legjobb eszköze mindig is a kohéziós politika volt. Beszéljünk most egy picit a 2020-as stratégiáról. Eddig eh, az Európai Parlamentben, amikor a 2020-as stratégiáról beszéltünk, és az Európai Bizottsággal ezeket megbeszéltük, akkor azok így köztünk maradtak, és a közvéleményéről semmit nem tud. Én ugyan nem vagyok marxista, de Marxnak egy gondolata számomra is elfogadható. A gondolatok csak akkor válnak, válhatnak valósággá, hogyha a tömegek is azt megismerik és magukévá tehetik. Persze mi beszélhetünk nagyszerű gondolatokról, de aztán ezeket a gondolatokat el is kell terjeszteni. E, és itt egyetértek a biztos úrral. Tehát nagyon fontos e, lenne az, hogy ha a nemzetállam e, kordonyán úgymond át tudnánk törni. Márkus beszélt arról, hogy néha rossz irányba mennek a pénzek. Én is úgy gondolom, hogy a pénzek néha nem megfelelően, nem elégséges mértékben vannak elköltve, illetve a nemzeti kormányok tudta nélkül is el lehet költeni pénzeket. Ez, ezen változtatni, ezen javítani kell, és lehet. Mindenki eh, természetesen a saját házatáján tegyen először rendet. Köszönöm még egyszer ezt a véleményt, és nem gondolom, hogy ezt most túl kellene zsúfolnunk, érdemesebb lenne a prioritásokra koncentrálni, és egész egyszerűen az a feladatunk, hogy támogassuk hangosan a kohéziós politikát. Sean Kelly következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is tennék egy megjegyzést annak a kollégá, ahhoz a kollégához címezve, aki már elment, és azt gondolta, azt mondta, hogy szerinte az elnök eh, diszkriminálta őket, eh, mert nem adott szót, én ezzel nem értek egyet. Eh, nyilvánvaló, hogyha 5 perc eh, áll rendelkezésre 10 beszélő számára, akkor az elnök akkor az elnöknek eh, ezt eh, eh, a döntést meg kell hoznia. Ami a lényegi kérdést illeti, az 5 plusz 5-öt nem tudom megérteni, az 5 plusz 3-at adott esetben jobban tudnám támogatni. E, nehéz dolgok ezek, egy ideje már próbálunk dönteni. Érdemes lenne tehát akkor tényleg most eldönteni, hogy milyen időszakokban gondolkozunk. Én a hetest, a hét évet e, támogatom, és ideje lenne elkezdeni dolgozni. E, Thomas említette az egyszerűsítést túl sok eh, idő, túl sok erőfeszítés eh, ment eh, különböző folyamatokba, és nagyon kevés a tényleges eredményekbe. Különösen a mostani válságos időkben kell nekünk eredményeket elérnünk, haladást elérnünk, munkahelyeket teremtenünk, infrastruktúrát kiépítenünk, az egyszerűsítés tehát ebben sokat segíthet, és hogyha mi ezt el tudjuk érni, akkor nagyobb lesz a siker. Köszönjük, Vlaszek úr. Děkuji za slova. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy ez a jelentés a Krél jelentés eh, kiválóan kiegészíti a kohéziós politikával kapcsolatos szakbizottsági véleményünket, politikánkat, én 96%-ban értek egyet az előadó eh, munkájával. Azonban eh, hagyj egyezzem meg, hogy a különböző projektek közötti kapcsolatokat, együttműködést, eh, koherenciát javítani kell, hiszen külön lehet, hogy különböző alapokból finanszírozzák ezeket a projekteket, mégis összefüggnek. Azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan csatolhatók ezek egymáshoz, hogyan kapcsolhatók össze. Kelly úr is elmondta. Eredményorientáltnak kell lennünk. És azt kell biztosítani, hogy hatékonyan használjuk fel ezeket a pénzeket, mert nagyon sokszor változnak a szabályok egy projekt élettartama alatt, ezért nagyobb fokú rugalmasságra van szükség. Ha látjuk, ha megvizsgáljuk a jelenlegi e, uniós e, pénzügyi helyzetet, akkor láthatjuk, hogy az alapokban levő pénzeket, pénzösszeget e, nem kell növelni, hiszen először a gazdaság újraindítására, indítására, élénkítésére a jövőbeni növekedésre kell koncentrálnunk, erre kell összpontosítani a pénzénket. Visszatérnék a partnerség kérdésére, nem a régió és a nemzeti szint e, közötti partnerségre gondolok, nem a települések, e, e, az önkormányzat szintjére gondolok, hiszen ezeket a kérdéseket a legalacsonyabb szinten, igazgatási, közigazgatási szinten is meg kell tárgyalni, elemezni kell. A 18-as cikkben pedig hangsúlyozza a szöveg, hogy eh, a jobb PR munkára is szükség van. Ezzel nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy az Európai Szociális Alapból finanszírozott projektek, nevezett soft vagy puha projektek, és itt azokra gondolok, amelyek a médiában az Európai Uniót próbálják úgymond reklámozni, rengeteg pénzt visznek el. Szerintem ezeket a pénzeket ennél sokkal gyakorlatilasabb módon kell elköltenünk. Köszönöm. Josif Matula. Matula úr. Mulțumesc, doamnă președintă, mă alătur și eu. Felicit. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, gratulálok Krél asszonynak. 90 százalékban egyetetünk az önök jelentésével. Szeretnék néhány dolgot hangsúlyozni, mégpedig a territoriális paktum, amelyről a kohéziós politika kapcsán beszélünk biztosnak kell lennünk abban, hogy ez az újdonság nem fog majd új gyenge pontokhoz vezetni. Abból indulok ki, hogy a kohéziós politika az egyik legfontosabb politika az Európai Unióban. Ezért biztosnak kell lennünk abban, hogy ez a siker a továbbiakban is fennmarad, sőt, még nagyobb is lesz. A szubszidaritásról beszélni, vagy arról, hogy mindenkinek a szerepét növeljük ezekben a folyamatokban, az önkormányzatokatét, a helyi hatóságokért. Ezek nagyon fontosak. Meg kell néznünk azt is, hogy megvan az egyensúly a nagyváros, a kisváros és a vidéki terület között. Természetesen a nagyvárosoknak nagyon nagy szerepet kell játszaniuk, hiszen ezek az igazi pólusai, motorjai a gazdasági növekedésnek. Ugyanakkor, hogyha a többi 84 területről beszélünk, és az Unió 155 millió itt élő állampolgáráról, akkor figyelnünk kell arra, hogy az egyensúly ne boruljon fel, mert ez a kisvárosokat, a vidéki területeket bizonyára károsítaná. Egyensúlyt kell találnunk, a lehető legjobb megoldást kell megtalálnunk azért, hogy ez a makro egyensúly, hogy így mondjam, ne sérüljön, a nagyvárosok, a kisvárosok és a vidéki területek között. Deutsch úrnak igaza van, hiszen itt szankciókról beszélünk, büntetési mechanizmusokról és új szabályokról, de ezekkel kapcsolatban egyfajta egyszerűsítésre is szükség van a teljes kohéziós politikában ami főként az összes közösségi eszközt illetően. Annak érdekében, hogy a kohéziós politika egyensúlyát egyáltalán ne károsítsuk, hogy ezt az imént is hangsúlyoztam. Egyetértek Dolcsúr javaslatával a kiadásokat illetően, a fennmaradó kifizetéseket, illetően amelyeket szét lehetne osztani a régiók között. Úgy vélem, hogy továbbra is eh, időszakra van szükség, időre van szükség az N plusz 2 szabály alkalmazása kapcsán, hiszen további országok csatlakozhatnak az Európai Unióhoz, és köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm. Monika Smolkova következik. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsednička. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni az elvégzett eh, munkát Konstanznak, és az alábbiakban úgy foglalnám össze a jelentést, hogy eh, ha azt szeretnénk, hogy eh, a 2020-as stratégia sikeres legyen, akkor el kell fogadnunk a 19 pontját ennek a jelentésnek. Nyilván az egyes pontokat lehet egy kicsit még javítgatni, de én azt gondolom, hogy mindegyik szükséges, egyet sem kellene törölni. A tízest tartom különösen fontosnak, amely azt mondja, hogy a sikeres kohéziós politika megfelelő pénzügyi eszközöket igényel, amelyek semmilyen esetre sem lehetnek alacsonyabbak, mint a jelenlegi támogatási időszakban, vagyis 2007-2013 időszakban. A bizottság azt mondta, hogy ha a költségvetés csökkentik, akkor azt arányosan fogják majd viselni a tagállamok. De azért van itt egy különbség, hogy olyan tagállamoktól veszünk-e el olyan régióktól veszünk el pénzt, ahol a minimumbér 1600 euró havonta, vagy pedig olyan régióktól vesszük el ez a pénzeket, ahol a minimálbér 120 euró per hónap. És vannak ilyen országok és régiók az Európai Unióban. Nyilván most tárgyalják a, a, a költségvetést, a, a bizottság és a parlament hajlik a megállapodásra, a tanácsnak ellenvetései vannak. A költségvetés a Pitiáner politika eszközévé vált. Ezért is eh, kellene a tagállamokat eh, arra rábírnunk, hogy eh, megértsék azt, hogy ha nincs elég pénz a költségvetésben, akkor a legszegényebbek isszák meg annak a levét. Ami a 2020-as stratégiához illő programozási időszakot illeti, én a 7 éves periódusban hiszek. Köszönöm. Uh, I'm using your, name um, not properly, I'm saying... Ezek szerint rosszul ejtettem a nevét. Sophie, bocsánat, nem Szilvia, hanem Sophie. Euh, Köszönöm. Én, én ha egy módon rá, akkor maradnék az eredeti nevemnél, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék az előadónknak ahogy azt már többen megtették előttem, én is csatlakoznék eh, ezekhez, hiszen megérdemli az, aki ilyen kiváló munkát végez, hogy újra és újra dicsére érje. Először is Marcus Piperrel és François Fonszéval hagy eh, azonosuljak. Az 5 plusz 5-ös gondolat, tehát az 5 plusz 5 éves időszak gondolata nem tűnik rossznak, mert következetességet, konzisztenciát mutat az Európai Bizottság és Parlament politikai fellépésével. Ugyanakkor csak akkor, hogyha változtatásokat tudunk eszközölni a hosszú programozási időszakban. Ezt hagyj fejtsem ki kicsit bővebben a 2007 és 13 közötti, azaz a jelenlegi programozási időszakban 2005-ben elfogadott szabályok alapján működünk. A 2005-ös gazdasági helyzet azonban igencsak eltért a mostanitól, tehát amikor ezt a programot elfogadtuk az Unióban, egyikünk sem tudhatta előre, hogy válság lesz, és hogy a válságnak milyen hatása lesz a félidős felülvizsgálat idején. Tehát amikor a regionális és kohéziós politika szabályozásáról gondolkodunk, akkor tudnunk kell, hogy a gazdasági helyzet alakulásához kell tudni igazítani ezt. Az 5 plusz 5 te pedig pontosan erre lehetőségünk adódik. Oui, euh, merci, madame la Köszönöm, elnök asszony, én is, hogy végre szót kaptam. asszony kiváló munkát végzett, mint mindig. Egy rövid megjegyzésem lenne mindösszesen. Ez a jelentés is lehetőséget adhat számunkra arra, hogy egyes szakpolitikákat jobban megfogalmazzunk. A területi kohézió, a szolidaritás mind szerepelnek a Lisszaboni szerződésben az unió alapcéljai között. Emellett a régiókat egymással versenybe állítjuk, versenyeznek a pénzekért, a finanszírozásért, tehát a kohézió és a e versengés, a verseny e, párhuzamba állításáról beszélünk. Érdemes lenne jobban e, elkülöníteni, megfogalmazni a területi kohézió valós értelmét, hogy mit is értünk ezen, hiszen jelenleg nem kristálytiszta a helyzet, hogy hogyan függ össze a verseny és a területi kohézió. Ez lenne az egyetlen megjegyzésem. Köszönjük. Ezzel a hozzászólók listájának végére értünk. Hát Schröter asszony, hogy is hagyhattam ki? Parancsoljon. Nicht nur, dass ich, äh, mich nem csak, hogy akartam szólni, még fel is írták a nevemet, sőt, még bólintottak is, hogy felírták a nevemet. Itt ülök már jó ideje. Nos, két pontot szeretnék elmondani, azért, mert ez egy olyan vita, amelyet már a súres szakbizottságban is megéltem. Az a benyomásom jelenleg, hogy mindkét szakbizottság a saját kis világában él, és az egyetlen mód ahhoz, hogy itt valami történjen, az az, hogy a frakcióban beszéljünk ezekről. Azonban a két nagy frakcióban két különböző vélemény alakult ki a periódus hosszaságát illetően. Nem tudunk dőlőre jutni, hogy nem e, nézzük azt meg, hogy hova fog ez vezetni. A SURE szakbizottságban azt mondtam, hogy e, nem tudom elképzelni azt, hogy az Európai Parlament többséggel az öt évet fogja megszavazni a kohéziós politikát illetően. Minden képviselő tudja, hogy otthon mi a helyzet, és ez mit, mit jelentene. Másrésztről viszont van egy régóta megvitatott kérdés itt az Európai Parlamentben, ez pedig az, hogy a jogalkotási és a parlamenti ciklust összeegyeztetni. Az elmúlt évben, az elmúlt periódusban ez többséget kapott. Tehát valószínűleg a parlamentben most is többségben vagyunk, tehát mindenképpen meg kell szereznünk, meg kell találnunk a megoldásokat. Abszurd lenne az, hogyha azt mondanánk, hogy a háromnegyedét vagy kétharmadát a költségvetésnek hét évre terveznénk be. Szerintem ez nem működne. Úgy gondolom, hogy a legjobb megoldás egy kompromisszum lenne. A Suresztek Bizottságban azt mondták, hogy nem, nincs szükség párhuzamos ülésre, de az a benyomás, hogy a költségvetési szakemberek dominálnak a Súlyos bizottságban, és ezért én amellett vagyok, hogy gondolkodjon el az elnök asszony azon, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát. Ugyanez a probléma a kohéziós politika felosztását illetően is itt is egyetemen elmondtuk, sőt még egy parlamenti állásörölást is elfogadtunk ezzel kapcsolatban novemberben vagy október végén, amely kimondja azt, hogy a kohéziós politika egy önálló politikának kell, hogy megmaradjon, mert így lehet biztosítani azt, hogy az EU 2020-as célkötőzését el lehet érni. A Sures szakbizottságban nagy többséggel tárgyaltunk már erről, de ezt a vitát nem lehet párhuzamosan folytatni. Relatív gyorsan kell egy megoldást találni, mert eléggé zavaros képet fogunk itt kialakítani, és megfelelő megoldásra van szükség a régiók számára, és egyébként is előre kell jutnunk, mert ketyeg az óra. Én amellett lennék, Konstance, hogy ezeket a problémás pontokat emelt ki a kompromisszumos tárgyalások során. Neked megvan a többséged ebben a szakbizottságban, de sokkal erősebben kell fogalmazni, egyértelművé kell tenni azt, hogy ez nem mehet így tovább, ez nem csak egy opció, bizonyos dolgok nem mennek így. Egyértelmű álláspontra van szükségünk, másodszorban pedig azt kérném, hogy valamikor sikerüljön már nekünk végre egy vitát folytatnunk, és hogyha két, ö, ha alkassunk egy, -egy delegációt mind a két szabizottság részére, és ezeket a témákat vitassuk meg, mert különben párhuzamosan ö, dolgozunk egymás mellett. Uh, thank you. Köszönöm. Kostáncének adom meg még a szót, hogy lezárja. Ja, ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen a nagyon sok megjegyzést. Ezeket megpróbálom majd még magam néhány módosító pontá átformálni, mert nem igazán értettem azt, hogy lenne bárhol vita. Egyet szeretnék leszögezni a futamidőt illetően. Azt írtuk, hogy legyen 7 év, az jó, ez már bevált, de nyitva hagytam azt, hogy lehetne ez hosszabb. Tehát lehetne ez egy kétszer öt év is. Úgy vélem, hogy egyértelművé lehetne ezt tenni, hogy ez alá már nem megy, de Schröter asszonynak igaza van. A saját frakciómból tudom, hogy nehéz lesz a szavazat, szavazás ezzel kapcsolatban. És ezt közösen kell megvitatni, mert a demokratikus aspektussal kapcsolatban is van igazából két olyan, hogy ez sikerülni fog -e. Hogyha látjuk az Európai Parlamenti Választási Kampányt, akkor nem tudom, hogy van-e ilyen fajta, tehát azt látom, mindenhol alacsonyak a választási részvételek, és mindig az EU finanszírozása a fő téma a kampány során, és nem tudom, hogy ez hozzá, hová vezet, és nem tudom, hogy ez az európai integrációs folyamatot mennyire károsítja. Ezért úgy gondolom, hogy a választási periódusok között, amikor nem a kampányokkal vagyunk elfoglalva, hanem a szakmai munkával, akkor ez a hét év szerintem jó. A viták során, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehetne demokratizálni a középtávú pénzügyi terveket, az ilyen aspektusokat itt is figyelembe kell venni, azonban egy ilyen véleménybe ezt nem lehet beleírni. Ez egy vélemény kialakítási folyamat, amelyet a Sorrexabizottság együtt kellene lefolytatnunk, viszont Gariga uh, úrnak be kell adnom a vélemény tervezetet jövő héten, mert őt érdekli ez valóban, és ő a jelentésébe a tervezetünknek bizonyos részeit felvenni és így nem úgy kerülne bele a jelentése, mint egy vélemény, hanem így egy fontos része lenne ennek a jelentésnek, és így sikeresek lehetnénk talán. Ami pedig a szankció kérdését illeti, itt a véleményben csak arról a témáról beszéltem, hogy mi van a kohéziós politikával, hogyan lehetne ezt büntetési mechanizmusként alkalmazni, hogyha a stabilitási paktumot nem tartják be. Számomra ez teljes mértékben ö, kétségen ö, kívül volt, hogyha a kihozés politikával visszajelnek, akkor azt meg kell büntetni. A csalás, az csalás, ezt meg kell büntetni. Úgy gondolom, ezt egyetemvé kell tenni. Egy-két helyen ezt még ki lehetne emelni, minden régiót be kell vonni, azt is le kell szögezni, hogy a legszegényebb területeket kell támogatni, és egyetemé kell tenni azt, hogy azok a régiók, amelyek ezek, ebből a két kategóriából kiesnek, azokra is egy szabályozást kell találni. Nem vagyok biztos, Eh, abban, hogy a mai... A, nem tudom, Hán úr e- elmondása alapján ma hallhatunk, hogy lesz-e egy átmeneti szabályozás, vagy egy új cél lesz, tehát most ebben a véleményben, hogy beszéljünk-e erről, vagy nem, hát erről majd döntenünk kell. Szerintem még korai lenne erről beszélni, de mindenképpen kíváncsian várom a módosítóikat, és meglátjuk, hogy hogyan fogalmazzák ezt meg, és még várom az önök javaslatait, és köszönöm szépen a nagyon jó együttműködést. Thank you very much. Köszönöm, Konstance. Egyetlen döntés maradt hátra a módosítók határidejének eldöntése, és mivel ez egy tényleg fontos jelentés, ezért én azt javaslom, hogy adjunk magunknak időt december 16-áig a módosítók benyújtására este 6 óra. Januárban kell szavaznunk. Tessék, Konstanz! Elnök asszony, én tettem egy javaslatot, mert a kollégák tudják, hogy mit ö, ö, szeretnének, azonban ezt még fel is kell dolgoznunk, ezeket a módosítókat, és attól tartok, hogy Dolcs úr magyarul fogja elküldeni a módosítóit, én pedig nem tudok magyarul, tehát mindenképpen várnunk kell a fordításra, és január végén kell erről döntenünk. Tehát azt javasolták nekem, hogy január 15-én 18 órakor legyen a módosító benyújtásának határideje. Szerintem ez sokat segítene. Which means Tuesday, which means basic... Ami egy, ami egy keddi nap, Nos, akkor van egy javaslat Konstanszétól. Több időt szeretne e, magának kérni a módosítók miatt. December 14-e, KED. December 14, KED. Kedd, ugye? 6 óra. December 14, kedd 6 óra. Köszönöm. Akkor ezt eldöntöttük. Négyes napi rendi pont következik. Remélem, hogy itt vannak a szakértőink. Emlékeztetnék arra, hogy a, régiók bizottság, a regionális bizottságunk kért egy jelentést a strukturális alapok, valamint az általános érdekű szolgáltatások nyújtása és a határokon átnyúló szolgáltatások biztosításában rejlő potenciál közötti viszony. Florio úr van itt, aki bemutatja ezt a tanulmányt. Köszönöm, elnök asszony. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek ezt a jelentést. És hát eh, a feladatunk az volt, hogy taglaljuk azt az összefüggést, amely a strukturális alapok és az általános szolgáltatások között eh, van, különös tekintettel a határon átnyúló szolgáltatásokra, és akkor ez egy kérdőjeles feltevés volt, amit meg kellett vizsgálnunk. És akkor én szeretném az eredményeinkkel kezdeni, illetve beszélni a, az ajánlásainkról is. Ezt eh, a tanulmányt eh, egy nemzetközi csapat állította össze a Milánói Egyetem, a Liezsi kutatók, egy másik Milánói kutatóközpont, a Public Policy and Management Institute Vilniusban, tehát ezek a műhelyek alkották ezt a jelentést, Barbara Sack és Silvia Vignetti vettek részt még a munkában. Egyszerű munkakapcsolat alakult ki, a Policy Department munkatársaival és Iváni Kacarovával is Eszter Kramer. Két aspektusa van ennek a jelentésnek. Az első az az általános érdekű szolgáltatások azonosítása, definiálása, mi azt a formátumot választottuk, hogy az e-t zárójelbe tesszük, tehát a gazdasági, az economic szót zárójelbe tesszük végig a jelentésben, tehát általános zárójel gazdasági érdekű szolgáltatások, Eh, ugyanis eh, a határvonal a kétfajta szolgáltatás között, tehát az általános érdekű és az általános gazdasági érdekű eh, szolgáltatások közti határvonal gyakran értelmezhetetlen szerintem. Éppen ezért én a az általános gazdasági, bocsánat, az általános érdekű szolgáltatások kifejezést fogom tágabb értelmű kategóriaként használni az általános érdek koncepciója és annak szerepe a regionális politikában egy olyan dolog, amit több szemszögből lehet megvizsgálni. Az egyik az általános vagy egyetemes hozzáférés aspektusa, amely társadalmi, térbeli vagy gazdasági dimenzióval is rendelkezik. A másik aspektus, az a szolgáltatások minősége, a harmadik pedig a fogyasztóvédelmi vagy felhasználóvédelmi megfontolás. Tehát különböző EU szakpolitikák hivatkozhatóak, citálhatóak ebben, a, eh, ebben az összefüggésben. Adnék egy példát eh, a CIP által készített szolgáltatásokról szóló tanulmányból, EF által, bocsánat, végzett tanulmányból, e, nagyon tág értelemben használják ezt a e, kifejezést, mert ebben benne vannak a hálózati e, közszolgáltatások, az oktatás, a sport, a szociális, kulturális szolgáltatások és még egy csomó más szolgáltatás. Mi, egy mak, mi választhattunk egy makrobb vagy mikrobb megközelítés között. Ha önök ezt a vaskos jelentést egyszer kinyitják, és mivel ennyire hosszú, kevés reményem van arra vonatkozóan, hogy ténylegesen el fogják olvasni az egészet, de ha belenéznek, akkor felhívom a figyelmet egy olyan dologra, amivel később nem fogok foglalkozni. A 113-as oldalon látnak egy térképet, amely 27 projektet tartalmaz, eh, amelyeket a strukturális alapokból támogatnak. Minden országból bemutattunk egy projektet, vagy kiszedtünk, kiemeltünk egy projektet, és ez megmutatja azt, hogy a strukturális alapok milyen módon költik el a pénzeket az általános érdekű szolgáltatások területén. Ebben a mintában Szerepelnek kis projektek is, és nagy projektek is. Vagy példát emelnék ki a mintából, a határon átnyúló együttműködésre hozom ezt fel példának. Mert amikor határon átnyúló együttműködésről beszélünk, akkor mindenki ilyen nagy dolgokra gondol, mint a vasúti együttműködés, vagy egy gázvezeték, gázszállítási, energetikai együttműködés. De hogyha megnézik a 147-es oldalát a rejelentésnek, amelyik az balti e-egészségügyi projekt, Észtország, Litvánia, Svédország, Norvégia részvételével. Ezek az országok radiológiai és ultrahang témában adatcserét folytatnak egymással. Hogyha megnézik a 152-es oldalát a jelentésnek, akkor ott látják hogy ennek a jelentésnek a két kísérleti projektje mutatja azt, hogy dániai, vilniuszi és tallini eh, kórházak milyen módon eh, folytatnak adatcserét eh, radiológiai, radiológiai témában, ugyanis a Funani kórházban kapacitás probléma jelentkezik, ez egy dániai kórház, és a kapacitás hiány betöltésére használják az észt és litván orvosok segítségét. Ez tökéletes példája annak, hogy milyen problémát lehet egy kis projekten belül megoldani határon átnyúló jelleggel a strukturális alapok segítségével. Na most Nézzük meg a makro kérdéseket, az általánosabb kérdéseket. Itt egy olyan dologgal kezdenék, ami az önök számára bizonyára nyilvánvaló, de mégis hangsúlyozni kell. Arra tényre gondolok, hogy az általános érdekű szolgáltatások azok részét képezik az európai társadalom modell, társadalmi modellnek. Ez a modell azon alapszik, hogy minden polgárnak jövedelmétől, lakhelyétől függetlenül legyen hozzáférése jó minőségű általános szolgáltatásokhoz és én még emlékszem az általános érdekű szolgáltatásokról szóló zöld könyvre és fehér könyvre, és az azt követő vitára, és ennek fényében meglepő, hogy mennyire kevés köze van az EU szinten zajló általános érdekű szolgáltatásokról szóló vitának a regionális politikához. Ez azért sokkoló, mert a strukturális alapok által finanszírozott projektek közül jó néhány általános érdekű szolgáltatásokról, szolgáltatásokat finanszíroz. Tehát a regionális főigazgatóságon dolgozó embereknek, tisztviselőknek az általános szolgáltatásokkal kell foglalkozniuk, egy teljesen más megközelítést követve, mint azoknak a köztisztviselőknek, akik a belső piaci főigazgatóságon dolgoznak. Tehát az EU szakpolitikának ez a két ága, a piacok integrációjával foglalkozó ág, illetve a regionális fejlesztés regionális fejlesztéssel foglalkozó ága az EU tevékenységének nem ér össze. Mi ebben a tanulmányban azt mondjuk, hogy jó lenne, ha lenne kapcsolat a két szakpolitikai megközelítés között, mert az általános érdekű szolgáltatások színvonalában, illetve elérhetőségében jelentős különbségek vannak egyes európai tagállamok között, különös tekintettel az újonnan csatlakozott tagállamokra, de nem csak ott vannak problémák. Hogyha megvizsgáljuk az általános érdekű szolgáltatások nyújtását, egészségügyi, oktatási, megújuló energia ügyi szempontból összehasonlítjuk az északi tagállamokat a déli régióval, a régi tagállamok körében végezve el csak ezt az összehasonlítást, akkor is azt látjuk, hogy drámaiak a különbségek. Ezek a különbségek nyilvánvalóan megkérdőjelezik a gazdaságaink integrálhatóságát vagy integráltságát is. Az egyik ilyen terület a telekommunikáció, hírközlés. Az egyik projekt arról szól, hogy a széles sávú digitális kommunikációt finanszírozzuk hegyvidéki területeken. Ez egy görög projekt volt, amit megvizsgáltunk, és azt találtuk, hogy ha tényleg el akarjuk érni a területi kohéziót, anélkül, hogy embereket telepítenénk át egyik helyről a másikra, akkor az elsősorban az információ cserén múlik, már pedig az információ csere a széles sávú hozzáférés nélkül lehetetlen ezt az infrastruktúrát pedig a piaci szereplők csak rövidtávú profit érdekek alapján nyújtják, vagy döntik el, hogy kiépítik-e. Érdekes látni azt, hogy itt az eltérések vagy különbségek nem annyira a régi tagállamok és az új tagállamok között vannak, hanem még az régi tagállamok között is vannak e, eltérések. A környezetvédelmi szolgáltatások megint egy olyan általános érdekű szolgáltatás halmaz, ahol hatalmas különbségek vannak, e, például a szennyvízkezelés, vagy a háztartási szilárd hulladék kezelés, városi szilárd hulladék kezelés tekintetében, ez megint csak egy példa volt. Érdekes látni, és ezt a biztos úr is említette ma délelőtt, hogy amikor a 2020-as célkitűzésekről beszélünk, és rámutatunk arra, hogy a fenntartható energiaellátás ezek egyik része, érdekes látni, hogy mennyire gyenge a kapcsolat a regionális szintű programozás és az európai perspektíva között, hogy milyen nehéz lesz így a 2020-as célkitűzést elérni. Nem lepne meg engem az, hogyha azt látnánk, hogy az elkövetkezendő tíz évben nem sikerülne össze érintkeztetni ezt a két ágat, nem úgy, mint kutatás és fejlesztés területén. Ugyanis ha egyfelől csak szabályozási politikát alkalmazunk, másfelől pedig eh, strukturális politikát folytatunk, és nem koordináljuk ezt a kettőt egymással, akkor nagyon nehezen fogjuk elérni a 2020-as célkitűzéseket. Itt láthatnak egy térképet, ami, aminek a színei sajnos nem jól lettek felvéve a képre, a nyomtatott változatban viszont a jó színkiosztású e, színkiosztású térképet látják, illetve a jelentésben. Tehát az önök kezében levő nyomtatott anyagban helyesek a színek. Ez Az ábra színekkel mutatja meg a különbséget a az egyes régiók között az általános érdekű szolgáltatások nyújtásának területén olyan területeken, mint a hírközlés, közlekedés, illetve a e, szociális infrastruktúra. E, a e, zöld, látják, hogy zöld a fejlettet jelenti, a, a, a piros és a narancs színű pedig e, riasztóképet fest a régiók közti különbségekről. Tehát azok azok a területek, ahol nagyon rosszul áll a szolgáltatások minősége. Aztán egy másik ábra mutatja a e, energetikai, illetve környezetvédelmi különbségeket, szolgáltatásbeli különbségeket szintén az egyes tagállamok között. Milyen mértékben támogatják tehát ezeket a, az általános érdekű szolgáltatásokat a strukturális alapok? Itt ezen az ábrán két információt, csomagot próbáltunk egy ábrán feltüntetni. Egyrészt a, a, az általános érdekű hozzá, általános érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférés igényét a strukturális alapokhoz vetítettük ki. Ez, ez mutatja ez az ábra, országra lebontva a fejlesztési alapok pénzfelhasználásait a jelenlegi és az előző periódusban is. Azt látják, hogy 60-70 százaléka a strukturális alapok pénzeinek alapvetően az, az új tagállamokban alapvetően az általános érdekű szolgáltatásokat finanszírozza, míg a régi tagállamokban sokkal kisebb arányban finanszírozzák ezeket az általános érdekű szolgáltatásokat. De még itt is vannak nagyon érdekes különbségek, mert azt látják, hogy például Franciaország sokkal inkább általános érdekű szolgáltatásokra költi a strukturális alapú pénzeket, strukturális alapokból származó pénzeket, mint mondjuk az Egyesült Királyság. Egy másik képen szerepel az ágazati szétszedése ennek a lebontása ennek az információnak. És megint csak az látszik, hogy egyes tagállamok azt a stratégiai döntést hozták, hogy bizonyos prioritásokra fordítják a pénzek nagy részét. Úgy döntöttek, hogy nem akarják mindenfajta általános célú szolgáltatásra elkölteni szétterítve a pénzeket, hanem egyes ágazatokra, egyes ágazatokat kiemeltek, és azokra több pénzt fordítanak. Itt látjuk a, a hírközlés, a társadalmi infra, a szociális infrastruktúra, a környezetvédelem és az energetika, energetikára vonatkozó adatokat. Itt és máshol is láthatóak azok a számok, amelyek mondjuk egy főre kivetítve megmutatják a tagállamok prioritásait. Egyértelmű, hogy a közlekedés emészti fel a strukturális alapok pénzeinek egy jelentős részét. Ezek azok a pénzek, amelyek kifejezetten és kimondottan határon átnyúló projektekre mennek el az öt megjelölt nagy kategóriában. A jelenlegi tervezési időszakban egy határozott növekedést mutat a strukturális alapok felhasználása stratég, határon átnyúló együttműködés finanszírozására. A egyértelmű bizonyíték van tehát arra, hogy van ilyen együttműködésre igény, a strukturális alapok pedig megpróbálják ezt az igényt kielégíteni. De a kérdés az, hogy a strukturális alapok milyen hatékonyan tudják ezt a rést, ezt a hiányt betölteni. Van egy jó hírem ezzel kapcsolatban, és ezt ez az ábra mutatja. Ez az ábra ennek az ábrának a viszintes tengelye az egyfőre eső strukturális alapot mutatja, a pénzeket, míg a függőleges tengely az általános érdekű szolgáltatások régiós szintre kivetített nyújtását. Azt mutatja ez az ábra, hogy a strukturális alapok általában oda tudják csatornázni a pénzeket, ahol arra leginkább szükség van. Ez lehet, hogy önök számára nem meglepő eredmény, de mindenképpen megnyugtató. Mert ennek az ábrának a mondani valója az, hogy noha vannak nemzeti eltérések, akár jelentős nemzeti eltérések is, a strukturális alapok pénzeinek nagy része olyan általános érdekű szolgáltatásokat fedez és finanszíroz, amelyekre szükség van, és ott, ahol azokra szükség van. Ez nem azt jelenti, hogy az egyes projektek jók, és nem azt jelenti, hogy minden ország jól költi el a pénzt, ez pusztán annyit jelent, hogy összeurópai szinten a korreláció megfelelő, és ez jó hír. Úgy gondoljuk tehát, hogy a tanulmány azt bizonyítja, hogy erős korreláció van a kohéziós politikai célkitűzések elérése és az általános érdekű szolgáltatások nyújtása között. Ez a kapcsolat még erősebb, mint ahogy azt a politikusok, szakpolitikusok gondolják, akár EU szinten, akár pedig helyben. Most akkor rátérnék a következtetésekre és az ajánlásokra. Hét dolgot szeretnénk az önök figyelmébe ajánlani. Az első az az, hogy Európában a mai napig jelentős különbségek vannak az általános érdekű szolgáltatások színvonalában, ezt nem szabad elfelejteni. Nem szabad ezt a egyenlőtlenséget elfelejteni, és azt sem, hogy ezek a az egyenlőtlenségek földrajzilag sokkal erőteljesebbek, mint mondjuk az Egyesült Államokban. Az Európai Bizottság jelentése, közelmúltban nyilvánosságra hozott jelentése tartalmaz egy sor nagyon érdekes ábrát, amely összehasonlítja az Egyesült Államokat az Európai Unióval a szolgáltatásokhoz való hozzáférés szempontjából. Az Egyesült Államokban a polgárok közt hatalmasak az eltérések, mégpedig a, mondjuk a jövedelem alapján, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Jövedelem alapján lehetős, jövedelmek miatt, jövedelemkülönbségek miatt, rasz-különbségek miatt. És ezek aggasztóak, ezek a különbségek. Ezért nem meglepő, hogy az amerikai kormány erre az egyenlőtlenségre koncentrál. Ami azonban az államok, tehát a szövetségi állam egyes államainak eltérését vagy különbségét illeti, az Egyesült Államok sokkal homogénebb entitás, mint az Európai Unió. És ez kikezdheti a nemzetek feletti intézmények hitelességét is. Hogyha ilyen nagyok a területi különbségek, akkor az általában feszültséget okoz és problémákat okoz. Az infrastruktúrákba való befektetés tehát a különbségek megszüntetésének egyik legjobb eszköze. A másik konklúzió a határon átnyúló együttműködés ebből a szempontból különösen fontos. Sajnálatos módon a jelenlegi jogszabályok ezt nem támogatják megfelelő mértékben. Az egyes regionális szintű politikusok nem látják a hasznát annak, hogy együttműködjenek a velük szomszédos ország régióival. Ez viszont azt eredményezi, hogy nem hatékonyan költik el a az állampolgárok, az adófizetők pénzét. Tegnap részt vettem egy ülésen a regionális főigazgatóságon, és ott beszélgettünk egy olyan projektről, ahol, amely arról szól, hogy hogyan értékeljük a legnagyobb projektek vagy nagy projektek megvalósulását. Egy kollega ott beszélt a, egy olyan projektről, amely arról szól, hogy a szerb határ mellett hogyan tisztítanak vizet egy régióban. Ahhoz, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi előírásoknak, illetve a környezetvédelmi befektetésekre vonatkozó előírásoknak sok millió eurót költöttek, hogy megtisztítsák ezt a folyót. Ez a folyó 20 kilométerre lejjebb szerb területre lép, ahol újra szennyezetté válik. Tehát egy rövid folyószakasztól, kevesebb mint 20 kilométeres folyószakasztól eltekintve nincsen pozitív környezeti hatása a, ezeknek az elköltött pénzeknek. Hogyha ezt kivetítjük Európára, akkor nem csak, az azt jelenti, hogy nem csak a szabályok betartására kell gondolnunk, hanem a tényleges anyagi célok megvalósítására is, ami nem lehetséges a szomszédokkal való együttműködés nélkül. Olyan szomszédokról van szó, amelyek később lehet, hogy az Európai Unió tagállamává válnak. Az infrastruktúra mindennek a kezdete és nem pedig a vége. Ha van egy híd, amit nem tartanak fenn, hogyha a közlekedés irányítási megoldások nem jók, vagy hogyha fölépítenek egy új kórházat és, vagy iskolát, de a strukturális alapok csak a felépítéshez járulnak hozzá, az út felépítéséhez, vagy a kórház felépítéséhez, ez nem jelenti azt, hogy jobb szolgáltatáshoz juthatnak az európai polgárok. Lehet, hogy jól járnak azok az alvállalkozók, akik megépítik a hidat vagy a kórházat. De a polgárok nem feltétlenül. Ezért alaposan át kell gondolnunk, hogy hogyan lehet azt a hézagot bezárni, amely egyfelől mutatkozik azon rendeletek között, amelyek a pénzelköltés módját szabályozzák, másfelől pedig az európai szakpolitikák között, amelyeknek a rendeltetése az, hogy jobb szolgáltatást nyújtsanak, vagy megvédjék a fogyasztókat. Negyedik ajánlás. A megengedhetőség, vagy kifizet, megvalósíthatóság társadalmi megvalósíthatóság. Megengedheti-e magának a társadalom azt, hogy egy kísérő intézkedésként a forrásokhoz való hozzáférés áraként bevezetnek egyfajta díjszabást. És akkor azt látjuk, hogy az így megszabott díjakat a népesség egy jelentős része ezért a szolgáltatásért nem tudja megfizetni. Ez egy kölcsönös illúzió. Javítjuk az áramellátást, ezért cserébe azt kérjük, hogy legyenek piaciak az energiaárak. És ennek következtében a számlák 20%-át majd nem tudják a fogyasztók kifizetni, mert társadalmi vagy szociális szempontból nem megfizethetőek ezek a projektek. És itt megint csak elválik a különböző EU politikák megvalósulása. Az ötödik ajánlás, itt el van gépelve a szám, az a többszintű kormányzatiság kontextusa határozott politikai vezetés nélkül az EU rendeletek beleértve a struktúrális alapokra vonatkozó rendeleteket is önmagukban nem nyújtanak túl sok segítséget. Itt van ugyanis egy irányítási kérdés, amelyet Brüsszel nem befolyásol, nem tud befolyásolni. Arról van szó, hogy a helyi vagy regionális hatóságok kapnak-e segítséget ahhoz, hogy az administratív képességeik kialakuljanak kellő mértékben, és így meg tudjanak felelni a kihívásoknak. Hatodik, az EU politikák és strukturális alapok alkossanak egy közös jogi intézményes keretet a általános érdekű szolgáltatások vonatkozásában. Ez nem csak jogi és intézményes kérdés azonban, hanem az egész társadalmi modellre vonatkozó kérdés. Mit értünk azon, hogy hozzáférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz? Mit értünk azon, hogy a jó tömegközlekedéshez való hozzáférés? ugyanazt a nyelvet beszéljük-e Európában. Ha biztosítjuk ezt a közös nyelvet, akkor már is könnyebbé válik a regionális különbségek áthidalása. Utolsó ajánlás nem fog mindez megvalósulni, akkor, hogyha nem tudunk igazodni az egyes régiók sajátságaihoz, sajátosságaihoz. Görög hegyekben széles sávú hálózatot kiépíteni, vagy Dán orvosokat kapcsolatba hozni litván orvosokkal, között kapcsolatot teremteni, azon múlik, hogy helyi szintre sikerül-e lefordítani a, az európai szabályokat a gyakorlatban. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig megnyitnám eh, a vitát, akinek kérdése hozzáfűzni valója van. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes beszámoló volt ez, érdemes volt végighallgatni, nagyon sokat megtudtunk belőle, és valóban a szolgáltatásokban, a tagállamokban hiányosságokat rávilágított, és a tagállamok közötti különbségekre. Természetesen a megszorító intézkedés a korát éljük, és valószínűleg csak romlik majd a helyzet, ahogy a tagállamok eh, visszanyírbálják, megnyírbálják a közérdekű szolgáltatásokat, illetve ezek költségvetését. Érdemes lenne végig gondolni, hogy mi lesz ennek a hatása a megszorításoknak, valószínűleg tovább romlik majd a helyzet jelentősen. Fontos hogy a helyi önkormányzatok szerepét hangsúlyozzuk, hiszen a önkormányzatok, a helyi szervek gyakran, amikor megvonják a pénzt, megpróbálnak megoldást találni arra, hogy hogyan lehet másképp ugyanazt a szolgáltatást biztosítani. Jó lenne, hogyha jövőben a strukturális alapok a helyi szintre jutnának az önkormányzatokhoz, hiszen ők gyakran összefogó strukturális projekteket is elő tudnak állítani. Az infrastruktúra kapcsán az ajánlások kitérnek az infrastruktúra fontosságára, ezzel egyetértek, de hogyha a Lisszaboni napi rendet vizsgáljuk, illetve a jelenlegi versenyképesség és konvergencia programokat, akkor láthatjuk, hogy struktúrális alapokból igen keveset költünk infrastruktúrára, hiszen elsősorban a Lisszaboni napi rendre fordítják ezeket a pénzeket. Nem tudom, erre tudná reagálni, elemezték-e az egyensúlyi na, annak az egyesülnek a kérdését, összekapcsolásának a kérdését, hogy mennyit küldenek a versenyképességre, mennyit a tudásra, a gazdaságra és konvergenciára. Köszönjük, Szofi. Merci, Madame Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük ezt a kiváló munkát, a kiváló beszámolót, kiváló jelentést, ezt érdeklődve hallgattam, érdeklődve forgatom, mert az ECON szakbizottság az általános vagy közérdekű szolgáltatásokról készít egy véleményt, és az erre vonatkozó irányelv átültetésére vonatkozóan. Tehát nem csak a mi szakbizottságunkat foglalkoztatja a közérdekű szolgáltatások, az általános érdekű szolgáltatások kérdése, ahogy elmondta a bevezetőjében, ezek ezeket a szolgáltatásokat nehéz megfogni, definiálni, körülírni pontosan, hiszen nemzeti szinten igen kényes pontokat érinthetünk ezzel, és tagállamokban más és más a filozófia, más és más a háttér eh, a közérdekű szolgáltatásokat illetően. Ha például a PPP ezeket vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy minden tagállam másképp közelít ehhez, és szeretné is megtartani a saját rendszerét. Nálunk Franciaországban például a vízgazdálkodás magáncégekhez kerül igen gyakran, miközben mondjuk Hollandiában, hogy csak egy példát hozzak, ez elképzelhetetlen lenne, hogy a, a vízügy szolgáltatásokat mondjuk egy önkormányzatnál, egy településen egy magáncég lássa el. Tehát láthatjuk, hogy óriási különbségek. Egy közös európai politikának ezt, ezeket a különbségeket tiszteletben kell tartani ön szerint. Köszönjük. Matula úr. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Szeretnék gratulálni önnek ezért a kitűnő jelentésért, ezért a kitűnő előadásért, ezért a tanulmányért. Ezek az információk valóban kihívást jelentenek. Az általános érdekű szolgáltatásokról nagyon sokat fogunk még vitázni, és szeretném megerősíteni azt, hogy itt valóban nagyon is ügyelnünk kell a határokon átnyúló együttműködésre. Miért mondom ezt? Én már akkor is ezen a területen dolgoztam, amikor Románia még nem volt egyáltalán EU tag, de ezután is együttműködtünk Magyarországgal, Szerbiával, egy ország tehát már e, akkoriban EU tag volt, tehát nagyon nehéz továbbra is kialakítani ezt az együttműködést, e, főként a koordináció tekintetében. Még egy fontos pont a szolgáltatásokkal kapcsolatban amikor nagyon ritkán Romániából Brüsszelbe autóval jövök, akkor hat országon kell keresztül jönnem. Nincsenek már határok, ezt egyre inkább látjuk, de ez, az, ez a tárgy a kezemben megmutatja azt, hogy átléptük a határt. Ez a mobiltelefon megmutatja ezt. Hogyan látja hosszú távon annak a jövőjét, hogy lesz egy egységes tarifa az Európai Unióban. Miért kérdezem ezt öntől? Azért, mert néhány kilométerre lakok a határtól, és gyakran azt látom, hogy gyakran roamingban maradok, azért, mert olyan közel vagyok a határhoz. Gyakran nem is tűnik ez fel, de már előfordult az, hogy már nem is egy román hálózatban beszéltem, és azért ez hatszor, vagy akár tízszer is többe kerülhet, mint a nemzeti tarifa. Ez tehát eléggé abszurd véleményem szerint, és eléggé furcsa is. Úgy vélem, hogy rövid távon ezt a problémát mindenképpen meg kell oldanunk. Very much, Catherine Berder. Köszönjük, Katrin. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Először is Sajnálom, hogy késtem egy másik ülésről, siettem ide. Lehet, hogy erről az elején már beszéltek, ha így van, akkor elnézést. Az egyik olyan kérdés, amelyet újra meg újra nekem szegeznek a régiómban, az az uniós forrásokkal kapcsolatos. Amikor azt mondják, hogy, és ez igaz az önkormányzatokra, és másokra is, tehát um, azt mondják, hogy amikor uh, megpróbáltuk uh, megpróbáltunk finanszírozáshoz jutni, akkor azt mondják, hogy hú, uh, rémálom volt, most már nem is próbálkozunk vele. Főként olyan országokban, és itt most nem az Egyesült Királyságra gondolok, ha más országokban, ahol nem mindig olyan egyszerű meg fogalmazni, hogy mire van szükségük, és abból mennyire. Tudom, hogy ott mennyire nehéz a pénzhez jutni, de azt esetleg vizsgálják-e, fordulok a szakértőnkhöz, hogy ki nem kér a pénzből, és miért nem. Sok Kelly. Uh, Először is köszönöm a prezentációt, kiváló szakmai munka, pontos és elgondolkodtató volt, amit hallottunk. A távközlésre, távközlési szempontra térnék ki röviden. Mostanában egyre inkább az információnak kell utazni, hanem az embereknek. A, az a 78. oldalon található térkép, amit ebben a kérdényben találunk, az komoly aggodalomra ad okot, mert a távközlési és szociális infrastruktúra eh, majdnem teljesen átfedi magát. A szélessávú eh, távközlés Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Írország eh, jóval le van maradva Észak-Európa mögött. Főként a sávú internet. Nem kellene, hogy egy olyan terület legyen, amire különösen odafigyelünk, amely prioritásnak számít, ahelyett, hogy túl sok mindenre túl keveset költünk, miközben ezt a létfontosságú területet nem támogatjuk megfelelően, hiszen ez a, szélessávú internet hozzáférés az emberek mindennapi életét befolyásolja az Európa 2020-as stratégia, új tudásalapú gazdaság, új munkahelyek, szociális kommunikáció, mind-mind nagyon függettől. Hogyha javítjuk a távközlést, akkor az emberek életminőségét javíthatjuk, a munka helyteremtési eh, le, eh, kapacitást javítjuk. Ezért eh, nagyon kebrándító, hogy a távközlési lefedettség ilyen alacsony eh, Európa egyes részein. Amerikában sokkal jobb a helyzet, és ha valóban komolyan gondoljuk, hogy versenyképesek ki akarunk válni, akkor valamit ezzel kezdeni kell. Köszönöm. Köszönjük, mondja az elnök. A strukturális alapok eh, ról beszél, de alapvetően a kohéziós politikára gondol, gondolom én, a strukturális alapok értéke, nem csak a finanszírozás ebben az esetben. the closeness nagyon fontos érték az is, hogy közel hozzuk Európát, eh, hogy a partnereket összekötjük, hogy közösen terveznek, hajtanak végre programokat, projekteket, és a határon átnyúló jellege ennek a szakpolitikának eh, nem elhanyagolandó. És szeretnénk eh, újra és újra elmondani, hogy nem csak pénzről van szó, hanem az európai hozzáadott értékről, a közérdekű, általános érdekű szolgáltatások terén, hiszen ez valóban az európai szociális modell része. A hatékonyságról olyan sokat beszélünk, de tudjuk, hogy ennek vannak akadályai, Főként olyan akadályokra gondolok, amelyek a belső piac keretén belül megnehezítik a kohéziós politika teljes mértékű kibontakozását, kihasználását a közérdekű szolgáltatások nyújtása terén. A kérdésem tehát az, vizsgálták-e ezeket az akadályokat, amelyek a belső piacon gátolják, nehezítik a közérdekű szolgáltatások kohéziós politika általi nyújtását. Jó néhány példát tudunk arra, ismerünk arra, hogy például határ mentén a kórházak nem tudnak jól működni, a határ túloldaláról nem jöhet át tüzet oltani, a tűzoltóság azért, mert a belső piac ilyen akadályait nem sikerült még mindig lebontanunk. Nem tudom, hogy ezeket milyen mértékben sikerült elemezni és figyelembe venni. Ezeket eh, vizsgálták el. Második kérdésem. A közérdekű szolgáltatások minősége is eh, fontos. nem mindegy, hogy milyen szolgáltatást nyújtunk, és azt hogyan nyújtjuk, eh, mennyire jó a minősége, mennyire hozzáférhető, elérhető mindenki számára. És vizsgálták-e a fejlődő, változó technológia szerepét? Hiszen a jövőben a kohéziós politika elősegítheti a közérdekű szolgáltatások minőségének a javítását. Például feltételként szabjuk a feltételesség, a kondicionalitás eszközével élve a finanszírozást ahhoz kötjük, hogy ezeket a közérdekű szolgáltatásokat legalább bizonyos színvonalon e, nyújtsák. E, report. I, I don't see more colleagues wish... Úgy látom, hogy más nem kért szót, ezért e, megadom önnek a szót, természetesen a kollégája kollégái is szót kaphatnak. My, my colleagues delegate to me the responsibility. Kollégáim eh, inkább rám hagyják a hibázás eh, lehetőségét. A megtisztelő feladat tehát az enyém, hogy válaszolhatok. A kérdések egy része túlmutatnak a tanulmány hatáskörén, magán a tanulmányon is. Az elején ha az a kezdeném, azzal a fontos kérdéssel kezdeném, amely arra vonatkozott, hogy a nemzeti hagyományok hogyan jelenek meg ezen a téren. Itt Hübner asszony utolsó felvetésére gondolok. Nos, valóban a közérdekű szolgáltatások terén mások a nemzeti hagyományok, és hát bizony jogi korlátok is vannak még Európában. hogy térjek vissza a balti térség elektronikus egészségügyi együttműködési projektjére, tehát a észak-európai, a baltikumi eh, kórházi projektre. Svédország, Norvégia, Litvánia, Lettország és Észtország vesznek ebben részt. megoldották valahogy ezeket a problémákat mégis. Milyen jellegű problémákra gondolok? Ha például a jogszabályok me- megakadályozzák a, a, megakadályoznak egy litván orvost abban, hogy felállítson egy diagnózist egy dán betegre vonatkozóan, akkor elektronikus dosszékat a radiológusok nem tudtak, nem tudtak volna cserélni a kór is, mert felállítás érdekében. Az érdekes az, hogy valahogy megoldották mégis ezeket a problémákat. Not with uh, major changes in uh, legislation, but uh, with specific... Nem arra gondolok, hogy meg sikerült megváltoztatni a jogszabályt, nem, hanem nem a törvényeknek úrottak eh, neki, hanem a, az eh, tagállami egészségügyi szabályozókkal, szervezetekkel eh, egyedi megállapodásokat kötöttek a nehézségek áthidalására. Ez tehát egy lehetséges módja a megoldásnak az alulról felfelé szerveződő mm, megoldáscentrikus megközelítés pénzügyi ösztönzőket biztosítunk, és aztán hagyjuk, hogy az érintettek, a szereplők megpróbálják a különböző hagyományokat mégis valahogy összeegyeztetni. Éppen ezért a kohéziós politikának komoly szerepet szánnék, és a struktúrális alapoknak is arra, hogy a nemzeti hagyományok összehangolását, mint egy laboratórium körülmények között kikísérletezzük, és egy ősz vagy páneurópai kontextusban lehetne ezeket a kísérleteket kibontani, és kipróbálhatnánk azt, hogy nem egy jogszabály védelmében nyújtanak bizonyos szolgáltatást, hanem egy nyílt társadalomban. I, I do not think that... Uh, Na mindegy, elmondtam ezt, de persze nem lehet mindenre megoldás az alulról fölfele szerveződő megközelítés. Úgy vélem, hogy még van egy hiányzó kapcsolat hiányzó láncszem egyes uniós szakpolitikák, például gondolok itt a kohéziós politikára egyrésztről, másrészt a más ágazati szakpolitikák között. A távközlés példája elhangzott, és a roaming kérdése, ez iskola példája annak, amire gondolok. Ahogy önök is nyilván jól tudják, az Európai Bizottság egy bizonyos ponton roaming ügyben korszakalkotó döntést hozott, mert a piacnyitásról szóló irányelvek tucatjait követően, amit a képviselő is említett, megtörtént, mielőtt az Európai Bizottság meghozta ezt a fontos döntését, a távközlési cégek által kivetett eh, díjaknak nem volt maximuma, bármennyit eh, kerhettek, az Európai Bizottság pedig felülről maximálta ezt, tehát felülről lefele oldotta meg a problémát, maximálta eh, a fogyasztók védelmében a roaming díjakat. Hogyan jön ez a kohéziós politikáról folytatott eszmecserénkhez. place, and uh, I wonder which place is better than European Parliament. To... Jobb helyet el sem tudok képzelni az Európai Parlamentnél arra, hogy közös távlati jövőképet, elképzeléseket alakítsunk és megpróbáljuk a kohéziós politikát egyéb ágazati politikákkal szervesen összekapcsolni. A little bit shocked to see how, for instance, próbáltam a bevezetőmben uh, utalni arra, hogy mondjuk a belső piac főigazgatóság uh, igen korlátozott eh, mértékben folytat együttműködést, vagy egyáltalán párbeszédet a regionális politikáért felelős főigazgatóság bankkal, bár a kohéziós politika igen gyakran azokat a tőke beruházásokat, befektetéseket támogatja, amelyeket azok a cégek eszközöltek, akik a belső piaci főgazgatóság hatáskörébe tartoznak. uh, speak together and put conditions in, uh, in receiving funds For instance, in Nagyon fontos, hogy a, például az uniós intézmények, ez esetben a főigazgatóságok, a fogyasztók, a polgárok érdekében összehangolják a munkájukat. Persze nehezebb lenne, hogyha mielőtt oda, előbb odaadjuk a pénzt, és aztán később rájövünk, hogy ezt a pénzt arra használják, hogy piacnyitás vagy általában nyitás helyett a státuszkót fenntartsák. Igaz ez a közbeszerzési eljárás sok, illetve a közbeszerzési eljárásokat persze tiszteletben kell tartani, de, de tartalmi, eh, érdemi kérdésről van szó. Issue of um, on the issue I, I, I cannot clearly answer all the comments. I'm very grateful for uh, Uh, this lively discussion. I, I would just Nagyon uh, jó kérdések hangzottak el, nagyon élénk uh, vita alakul ki. Egy-két dologra hagy reagáljak még a felvetések közül. Fontosnak tartom a pénzügyi válság és a közérdekű szolgáltatások kérdése közötti kapcsolatot, főként a kohéziós politika kontextusában erre. Nem tér ki a általunk jegyzett tanulmány, de mégis eh, azt kell, éppen ezért azt kell, hogy javasoljam az önök szakbizottságának, hogy eh, gondolkozzanak el azon, hogy a költségvetési megszorítások, amelyek a válság miatt eh, kerülnek bevezetésre, mennyire komoly veszélyt jelenthetnek a regionális politika egészére. Nem csak azért, mert mert fennáll a veszélye, hogy kevesebb pénz áll majd rendelkezésre, vagy mondjuk a nemzeti kormányzatok társadalmi lehetősége csökken, hanem azért is, mert annak is megvan a kockázata, hogy azok a pályázatok, amelyeket benyújtanak és amelyeket kiválasztanak támogatásra, nem követik a szakpolitikai prioritásokat, hanem sokkal inkább a pénzügyi megfontolások miatt kerülnének kiválasztásra. A könnyebben finanszírozható projektek, amelyeket mondjuk a magánszektor finanszíroz, rövidítást élveznének, will be postponed or delayed or... Tehát ezek eh, elsőbséget élveznének mondjuk olyan projektekkel szemben, amelyek eh, valóban tagállami jellegűek, állami pénzből eh, társfinanszírozottak. Fontos elkerülni ezt a fajta játékot. Nem szabad megengedni, hogy a hogy egy ilyen játszma kialakuljon, hiszen ez megakadályozná a e, regionális e, politika céljainak megvalósítását, és e, más célra használná ki azt, ahelyett, hogy felhasználná. Comment about the nightmare of getting funds from, from the local brit képviselő asszony mesélt arról, beszélt arról, hogy a, az önkormányzatok rémálomnak tekintik az uniós finanszírozás sért való pályázást. Most az elején, a, a számolom elején utaltam erre, teljesen világos, hogy a kohéziós politika a jövőben e, is regionális és helyi kezdeményezéseken kell, hogy alapuljon. Annak érdekében, hogy ne az történjen, hogy a nemzeti költségvetésből a Brüsszelbe kerül a pénz, aztán Brüsszelből vissza a tagállamba. A múltban ez egy valóban kreatív kísérlet volt, amelybe a helyi közösségeket, a helyi önkormányzatokat, a települési szintet is bevonták. Ezért azt ajánlom nyomatékosan, hogy a helyi önkormányzatoknál dolgozókat segítsük abban, hogy a, a számukra fontos célokra megszerezhessék e, ezeket a pénzeket, ezeket a támogatásokat. Ezeket valahogy bele kell ezt a fajta segítséget e, építeni a szabályokba, hiszen az nyilvánvaló, hogy a hivatalnokok a sok vagy gazdag régiók e, hivatalaiban dolgozó vezetők ahol egyébként éppen kevesebb szükség van az ilyen típusú támogatásokra, sokkal jobb helyzetben vannak, sokkal felkészültebbek arra, hogy ezt a bürokratikus folyamatot valahogy ezen a bürokrácián átrágják magukat. Ezért új módszereket kell találni arra, hogy mondjuk egy kis román falu polgármestere, vagy egy délolasz kisváros eh, polgármestere segítséget kaphasson ahhoz, hogy az általuk kívánt, eltervezett, megállapodott projektet eh, eh, valóságát tudják váltani. Relationship that was eh, mentioned by, by Mrs. Hubner and Hübner asszony jól emlékszik arra, hogy a kohéziós politika nem csak a strukturális politik alapokról szól, nem csak a pénzről, nem csak finanszírozásról, hanem a valóban egy igazi szakpolitika, amelynek számos más előnye van. Európai polgárként ezért a közérdekű szolgáltatásokra vonatkozóan különösen fontosnak tartanám, hogy a jövőben még inkább szakpolitika legyen ne finanszírozási program. Ne a pénzek szétosztásáról, hanem valódi szakpolitikáról legyen szó. Köszönöm. Yes, thank you very much, uh, professor. Um, Köszönöm. Kevesen vagyunk már itt, de maradéktalanul élveztük, és nagyon értékeljük az ön előadását. És gratulálunk az ön kollégáinak is, kiváló szakértők, akik együttműködtek önnel Mindez a jövőre vonatkozóan fontos és hasznos számunkra, a kondicionalitás jövőjével kapcsolatban például biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő időkben többször fogjuk majd citálni az ön tanulmányát. Következő ülésünk az január 26-án és 27-én lesz, és ezzel le is zárom ezt az ülést. Köszönöm azoknak, akik végig maradtak.